Good afternoon, colleagues, and jó napot kívánok, kedves kollégák! We have a, quite a short meeting this... Elnézést a ö, rövid ülésért. 16.30-kor befejezzük. Három érdekes napirendi pontunk van. Üdvözöljük az ENSZ különleges képviselőjét, a nemzetközi migrációval foglalkozó különleges képviselőjét. Tegnap a migrációs konferencián valószínűleg hallották kiváló felszólalását. Ismertetni fogja a jelenlegi helyzet fejleményeit, a migrációra vonatkozó helyzetet, és emellett a külügyi szolgálat is képviselteti magát. Nutzen asszony, üdvözlöm újra itt a közelmúltban szakbizottságban kiválóan nyilatkozott, és a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet nevében Ambrózi urat is üdvözlöm. Ebben az eszmecserében ők vesznek részt. Az ENSZ New Yorkban szeptember 19-én egy ülést szervezett, a kollégáink ott voltak, és a migránsok, menekültek mozgásáról beszéltünk, és a nagy kihívásokról. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot a New Yorki nyilatkozatnak nevezzük. A parlament véleményem szerint nagyon jól képviseltette magát, egy adott delegációnk volt három taggal, Cecilia Wikström, Rosa Maria Gräfin von Thunun Hornstein és Elis Lein voltak ennek a delegációnak a tagjai. Először hallgassuk meg Louis-t, utána pedig beszélgessünk. A kollégáink a New Yorki ülésről már tudósítottak, úgyhogy minden további nélkül meg is kérem a vendégünket, az ENSZ főtitkárának nemzetközi migrációval foglalkozó különleges képviselőjét, képviselőjét arra, hogy tegye meg a hozzászólását. Üdvözlöm itt. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy részt vehetek az eszmecserében a migrációs megközelítésre vonatkozóan. Örülök annak, hogy a parlament meghívott engem, és köszönöm szépen a panelistáknak is, hogy itt vannak. Remélem, hogy őszinte beszélgetést bonyolíthatunk le. A migráció az emberiség történetének rége, része a teremben lévők egyik részének is a múltját jelenti. Nők, gyerekek, férfiak új horizontok felé indultak el. Én azért vagyok ma itt, hogy meghallgassam az önök véleményét, és egy konstruktív párbeszédet folytassunk. Viszont szeretném megjelen, megjegyezni azt, hogy vannak bizonyos problémák az országokra, közösségekre nézve. Tanúi lehetünk világszerte az emberek mozgásának Közép-Amerikában, Dél-Kelet-Európában, Afrikában. Ez komoly agályokat kelt egyre világosabbá válik az, hogy az elvi alapú és kollaboratív migrációs kezelés globális, regionális és nemzeti szinten nagymértékben felelős a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Nem igazán migrációs válsággal szembesülünk, hanem a migráció kezelésének a válságával, és lényeges az, hogy a szolidaritás válsága ez. Ez hozta össze a világ állam és kormányfőit tavaly szeptemberben az ENSZ közgyűlésén. Ott megpróbálták megbeszélni, hogy a nemzetközi közösségnek hogyan kell válaszolnia a menekültek, migránsok nagy mozgásának globális jelenségéhez. A New Yorki nyilatkozatban elismerték, hogy a migrációval kapcsolatos jobb együttműködés és irányítás olyasmire sürgősen szükség van. Történelmi nyilatkozat ez, politikai elhivatottságról, annak érdekében, hogy megosszák egymással az országok a felelősséget, hogy könnyebbé tegyék az embermozgásokat, úgy, hogy megfelelő az ezzel kapcsolatos állami politika, és ez bizonyítékokra alapul, és nem feltételezésekre. A New Yorki nyilatkozat egy kormány közi folyamatot indított útjára. Ez most zajlik, és 2018-ban csúcsosodik ki, amikor egy globális megközelítést fogadunk el a biztonságos rendezett reguláris migrációra vonatkozóan. Ami a tevékenységeket illeti, az országok közötti konzultációt határoztuk meg tevékenységnek, és bevonjuk az egyéb érdekelt feleket, civil társadalmat, munkaerőpiaci mozgalmakat és másokat is. Megosztom önökkel a konzultációk eredményeit. A konzultációk során a migránsok emberi jogaira, a xenofóbia elleni harcra, a migráció okainak a kezelésére összpontosít, valamint azokra a kérdésekre, amelyek a nemzetközi együttműködéssel és kormányzással kapcsolatosak migráció területén. És most nézzük az emberi jogokat. A nemzetközi jogi keret már most is megvan, és ez az alap a globális megközelítés esetében is. Sok tagállam a New Yorki nyilatkozatban elmondta, hogy minden migráns tekintet nélkül a jogállására, státuszára olyan személynek minősül, akit megilletnek e- ezek a jogok. Viszont ennek ellenére ö, nagyok a különbségek, holott az emberekre kellene összpontosítani. És azt látjuk, hogy kétségtelenül az emberi jogok védelme szempontjából van egy végrehajtási hiátus. Ezt látjuk nap mint nap, akkor, amikor a migránsok egészségügyhöz, megfelelő lakatáshoz, oktatáshoz és igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséről van szó. Az irreguláris migráció megerősíti a migránsok kitettségét. Sok módon teszi ezt meg. Aránytalanul ki vannak téve a diszkriminációnak, a perifériára szólásnak és a visszaéléseknek is. A gazdaság informális ágazatainak e-, egyes részeiben kizsákmányok feltételek között dolgoznak félnek a fogvatartástól, deportációtól. Ha úgynevezett tűzfalakat emelünk, a bevándorlás végrehajtása és az alapjogok között, belépve jogsz, az igazságszolgáltatáshoz, egészségügyhöz való hozzáférést megfelelő lehet. De oda kell figyelnünk a helyi szintre is. Néhány migráns kívül esik az úgynevezett védelmi rendszer keretein. Az ő esetükben is oda kell figyelni a sérülékenységre. Az ő esetükben is szükség van a megfelelő emberjogi védelemre. Ők nem pusztán gazdasági migránsok. Ez az leegyszerűsítő fogalom nem veszi figyelembe azt, hogy az emberek milyen sok feltétel miatt kényszerültek menekülni, és nem veszi figyelembe a megfelelő védelmüket sem. Ez vonatkozik a nőkre, a kísérlet nélkül utazó kiskorúakra, a fogyatékkal, él, fogyatékkal élőkre is. A gyakorlatban oda kell figyelni arra, hogy hogyan tartjuk, vesszük figyelemben, hogyan tartjuk tiszteletben a minden migráns emberi jogát státusztól függetlenül. És akkor most nézzük a különböző téves felfogásokat, valamint a xenofóbiát. A migráció nem tekinthető pusztán egy problémának, amelyet meg kell oldani. A migráció az egy nagy tapasztalat lehet sok egyén számára emellett pedig fontos hozzájárulás is ahhoz, hogy megküzdjünk bizonyos problémákkal, például az éghajlatváltozással, fenntartható fejlődés problémáival, a lakosság idősödésével, öregedésével. A migráció egy proaktív, kiigazító stratégia lehet, a szegénység elleni harcban segíthet, a befogadó növekedés és fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás is lehet, és lehet eszköz is a nemek közötti egyensúly megteremtésében. Nagyon fontos az, hogy tényeket és bizonyítékokat vegyünk figyelembe a téves felfogás eloszlatásánál. Ez nagyon fontos, hiszen kedvezőbb a kép, mint amit a média mutat naponta de az egyenletnek csak egy részét képezi az erőfeszítések kérdése. Az erőfeszítéseket a hajlandóságnak is kísérnie kell, hogy a migrációval kapcsolatos negatív reakciókat felszámoljuk. A gazdasági válság, a gazdasági lassulás kontextusában a nagy munkanélküliség, és a riasztó biztonsági körülmények között nem lehet egyszerűsítve választ a problémára, mert akkor nem lesz gyümölcsöző a párbeszéd, nem fogja a lakosság támogatottságát sem megszerezni. Tisztelt tagok, a mai napon azt kérem, hogy vezessék a további erőfeszítéseket a diszkrimináció és xenofóbia elleni harcban, úgy, hogy odafigyelnek a kiegyensúlyozottabb és inkluzívabb párbeszédre, diskurzusra, és hogy figyelembe véve a migráció teljes képét, a realitást, és hogy odafigyelnek a migránsok és a befogadó közösségek szükségleteire. És akkor most néztük az okokat. Nap mint nap látjuk, hogy hány nő, férfi és gyerek kerül nehéz helyzetbe, megsebesül, vannak olyanok is, akik életüket veszítik, miközben menekülnek, mert abban reménykednek, hogy biztonságos helyre kerülnek. Az utazásuk rendkívül bonyolult vannak olyanok, akik a lakóhelyüket azért kényszerülnek elhagyni, mert diszkrimináció tárgyát képezik, szegények, az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek, és a többi, vagy ezek kombinációja miatt. Elég nehéz azt javasolni, hogy önkéntesen költözzenek az önkéntes és nem önkéntes költözések megkérdőjelezhetőek. A nyilatkozat kimondja, hogy minden migránst ugyanolyan egyetemleges jog és alapvető jog illet meg, a kihívások pedig sokszor közösek, és ugyanolyan módon sérülőikenyek ezek a személyek. Ezért lényeges az, hogy ki tudjuk értékelni azt, hogy ezek az emberek miért hagyják el a lakóhelyüket és hogy milyen védelemre van szükségük. A nemzetközi közösségnek pedig tennie kell, hogy a kiváltókokat kezelje, mert egyelőre a migráció szükségesség és nem ö, választás. Meg kell nézni a push és pull faktorokat is. Ha ezeket a tényezőket nézzük, és nem csak az ösztönzők, okok az erősek, hanem a, az is, azok a tényezők, amelyek odavonzák őket, ha a push és pull tényezők mind erőteljesek, akkor az akadályok, amelyeket útjukba gördítünk, még nagyobb nehézségeket fognak okozni. És akkor most nézzük a nemzetközi együttműködést, beleértve határokon való együttműködést is. Ez az utolsó megjegyzésem. A nemzetközi együttműködés létfontosságú ezzel lehet végrehajtani a globális megközelítést, ha ezt elfogadták. Az intelligens, a felelősségteljes együttműködési megállapodás egy körforgást teremt, amelyben a nagy nyilvánosság bizalmát sikerül megszerezni és csökkenteni a migránsok iránti bizalmatlanságot a fogvatartás elnyomó formái és a visszaküldés bizonyos esetekben még inkább súlyosbították a helyzetet, még inkább nehéz volt egy megfelelő megközelítést kidolgozni. És akkor a probléma velünk marad az elkövetkező évtizedekben is. A különböző intézkedések, eszközök nem kívánt káros hatást hozhat magával, nem csak a migránsokra nézve, hanem azokra nézve is, akik jó hiszeműen segítik a veszélyben lévő személyeket. A közigazgatási fogvatartás gyakrabb alkalmazása ha ez garanciák nélküli, és például a gyerekek esetében is használt önkényes büntető intézkedést jelent. A New Yorki nyilatkozat főleg a gyerekekre vonatkozóan alternatívákat határoz meg a fogvatartással szemben. A, az államok ígéretet tettek arra, hogy a gyerekek fogvatartásának gyakorlatát felszámolják. A biztonságosabb alternatívák, a családegyesítés, munkaerőmobilitás, oktatás hozzájárulhat abba, ahhoz, hogy az irreguláris csatornákat felszámoljuk. A hatékony menekültügyi rendszerek támogatása is megfelelő lehet azok számára, akik nem rendelkeznek legitim kérelemmel és ezzel a nagy nyilvánosság majd jobban fog az államokban bízni, hogy képesek irányítani ezt a problémát. Hölgyeim és uraim, a Parlament Libe Szakbizottsága kulcsfontosságú szerepet tölt be abban, hogy gondoskodjon arról, hogy a tagállamok tartják magukat a jogi kötelezettségeikhez, kötelezettségvállalásaikhoz. Az önök bölcs tanácsára a leginkább szükség van, és támogatom önöket, valamint köszönetet mondok a lehetőségét, és állok elébe a gyümölcsöző beszélgetésnek. Köszönöm szépen, elnök úr! I'm encouraging more spontaneous. Nagyon köszönjük, köszönjük ezt a bátorítást, és a tapsot, a taps, igen, emberi teszi ezt a bizottságot, nagyon szép pillanat volt ez. Köszönjük. Köszönjük, hogy kérdéseket is vetett fel. Bizonyára lesznek kérdéseink az ön tapasztalatával a kapcsolatban. Ugye ez egy hosszú napnak a délutánja, de köszönjük azoknak a tagoknak, azoknak a képviselőknek, akik itt vannak. Majd megnyitom a vitát, az eszmecserét. Előbb azonban az Európai külügyi szolgálattól érkezett kollégánk van itt, Lotte Knudsen, aki az emberi jogokért, globális és multilaterális dossziékért felelős ügyvezető igazgató. Hét percre az öné a szó. Nagyon köszönöm, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy meghívtak a LIBE ülésére, amely a globális megállapodásról szól. Tavaly a csúcson nagyon jó, hogy önök is ott voltak, és kötelezettségeket, mm, kötelezettségekről tettek tanúbizonyságot. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. A migrációval kapcsolatos kérdés, illetve a kormányközi um, csúcs szintén ezekre a témákra világít rá. Örülök, hogy Ambrózió úr is ott van, itt van velünk, ugyanis um, mi mindannyian együtt dolgozunk ezeken a migrációs kérdéseken, és rendkívül pozitív, hogy együtt itt lehetünk. Gratulálok egyébként a tegnapi migrációs konferenciához. Az Európai Tanács ülés ugye éppen most folyik, fog kezdődni, és gondolom, hogy a migráció a napirendnek az egyik fontos pontját fogja képezni. A migráció egy relatív dolog, nem is szeretnék rátérni ennek a hátterére, de az nagyon jó, hogy nem, nem válságról beszélünk, már nem migrációs válságról beszélünk, mint régebben, hanem inkább azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a migrációt kezelni megfelelőképpen, úgy, hogy megfelelőképpen védjük a, a migránsokat és a jogaikat. Mobilitás mindig is volt, mindig is létezett, most nagyon jó látni. Uh, ugye G20-nak volt egy uh, emberi mobilitással kapcsolatos munkacsoportja. Jó, hogy nemzetközi témává vált a migráció, és jó, hogy nem úgy gondolunk erre, mint egy EU-s problémára, hanem a nemzetközi szintére is felment már ez a téma, és értjük, hogy nemzetközi felelősségre van szükség, ugyanis Dél-Afrikában, Dél-Amerikában, Latin-Amerikában, Ázsiában ugyanúgy létezik ez a probléma, ez a helyzet, mint máshol. 7 milliárdan vagyunk, mobilitás jelen van az emberiség életében, szükségünk van mm, a migráció kezelésére, és meg kell értenünk, hogy ez egy nemzetközi téma, így tudjuk a megfelelő intézkedéseket globális szinten meghozni. Azt is tudjuk, hogy 70-80 százaléka a migrációnak kontinensen belül zajlik, úgyhogy Afrikától, Ázsiától sokat kell még tanulnunk. Olyan országok ezek, amelyek nagy tapasztalattal rendelkeznek, amelyek már sok következtetést levontak, és szerintem a globális megállapodás majd jól tudja kezelni a migráció kérdését. A demográfia kérdése, a földrészek lakosságának változása mind-mind ide ide felsorolhatóak. A globális megállapodás a mobilitást, az emberi mobilitást, mint lehetőséget, mint lehetőségre tekint. Fontos, hogy pozitívan tekintsünk a mobilitásra, szükségünk van erre a pozitív hozzáállásra. Így tudunk ugyanis megfelelőképpen megbirkózni a nagy mozgásokkal, a tömeges mozgásokkal. Szerintem, ami a külső vetületét illeti az EU-s migrációnak, kezeljük, sok leckét tanultunk már, együtt dolgozunk a partnereinkkel, és az ensz is. Ez egy kormányközi folyamat, ahol is mm, legális, nem kötelező érvényű dokumentumról beszélünk, tehát ez nem kötelező érvényű, ez fontos, de a jövő folyamatában fontos új struktúrákat, új szerkezeteket kialakítani, és ez a globális paktum, globális megállapodás tartalommal rendelkező dokumentum, amelyet majd follow-up fog követni. Fontos, hogy ne csak egy önmagában álló dokumentum legyen ez, hanem kövessük is nyomon kezeljük lehetőségként ezt a, jelen, ezt a jelenséget, legyen hosszú távú stratégiai eh, nézőpontunk a migrációt illetően. Lássuk, hogy ez a folyamat milyen szakaszokból is áll. Olyan dologról van itt szó, amely velünk lesz még hosszú ideig, 15-20 évig, és eh, amely iránytűként fogja mutatni, hogy merre is kell mennünk, hogyan tudjuk a céljainkat elérni. Szerintem a tavalyi csúcs fantasztikus, fantasztikus esemény volt, amely rámutatott arra, hogy milyen prioritások vannak ebben a témában. És arra is rámutatott, hogy a New Yorki nyilatkozatnak az elemeit hogyan tudjuk gyakorlatba ültetni, és hogyan tudunk célzottan follow végezni. Vannak itt kihívások, még gyerekcipőben jár ez a folyamat. Szerintem egyensúlyra törekvő szöveget kell kialakítanunk, és alapvető fontosságú, hogy ez a 193 ország mind-mind részt vegyen a migráció kezelésében. Olyan dokumentumra van szükség, amely mindenkinek jó, amelyről egyeztetünk, és a végén egy olyan szöveg kerül ki a kezünk közül, ami mindenki számára megfelelő, és ahol közös nevezőre jutunk. Fontos tehát, hogy elérjük a végső eredményünket, a végeredményt, ugyanis a, az idő szorít minket. Jövőre egyesére kell jutnunk. Sokat tanultunk a keretrendszerben működő partnerségekről, például az EU és a partnerországok közötti partnerségekről. Meg kell találnunk annak a módját, hogy megfelelőképpen együttműködjünk egymással egy szélesebb körben. A második dolog, amire szeretnék rávilágítani, az az, hogy konszenzusra kell törekednünk arra kell építenünk, ami már megvan, például a New Yorki nyilatkozat. Nagyon jól működnek a partnerségi kapcsolatok, erős, az államok erősen jelen vannak, illetve a civil társadalom, a civil szervezetek is ott vannak ebben a folyamatban, és ők is nagyon aktívan részt vesznek ebben a folyamatban. Fontos, hogy az összes ország hozzon valamit és legyen szó itt az országokról, ázsiai országokról, hiszen mindenkinek vannak tapasztalatai, mindenkinek vannak gyakorlatai, következtetések, amelyeket levont a múltból. Szerintem itt a regionális vetületre is, is rá kell világítanunk, és bele kell vennünk a folyamatba. Harmadik dolog, nagyon sok partnerrel kell együttműködnünk. Mi, mint EU, de gondolom ez máshol is így van, mi, mint EU széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezünk. Párbeszédeket folytatunk az országokkal. Az a célunk ugyanis, hogy minél több országot belevonjunk, bevonjunk ebbe a folyamatba. Nem minden ország vesz részt a tematikus egyeztetéseken. Be kell vonnunk az országokat. A parlament tud ebben nekünk segíteni, ugyanis a parlamentnek rendkívül sok kapcsolata van számos harmadik országgal. Együtt kell tehát dolgoznunk az országokkal, ez már közdiplomácia. Szövetségeket kell alakítanunk, partnerségi kapcsolatokat, hogy ne legyen töredezettség a kapcsolatainkban. Az Európai Unión belül is egységre van szükség, ez teljesen egyértelmű. Ahogyan már erről beszéltünk, erős, fontos szerepet kell játszanunk az EU-nak az EU hozzájárulása ugyanis döntő fontosságú, és ezt jól látni. Ahogy készültünk ezekre a tematikus egyeztetésekre, amelyek a két partnerünkkel zajlottak le, láthattuk, hogy hogyan is alakított ki az Európai Unió külső keretrendszereket. Ezt így kell folytatnunk ebben a szellemiségben, ugyanis még hogyha az EU-n belül nem is látjuk hogy milyen egységesek vagyunk. Amikor Genfben vagyunk, vagy New Yorkban, akkor mégiscsak látjuk, hogy az Európai Unió 28 ország együtt lép fel, és együtt tud változást elérni, hozzáadott értéket képviselni. Remélem, hogy ezt fel tudjuk használni a céljaink elérése érdekében. Az Európai Uniós koordináció tehát tényleg rendkívül fontos ezen a területen. Szerintem említettem, a tematikus konzultációknak a keretében, hogy mennyire fontos a tagállami parlamenteket is bevonni. Ebben a folyamatban láthatjuk majd, hogy milyen formát kell, hogy öltsön ez az együttműködés. Ebben asszony is tett erről említést. Fontos, hogy megnézzük a gyakorlati vonatkozásokat, és globális kormányzást alakítsunk ki. Olyan globális kormányzást, amely az emberek mobilitását megfelelőképpen kezeli, legyen szó itt ensz vagy más szervezetekről. Minőségi előrelépésre van szükség, méghozzá globális szinten. Mogherini főképviselő is támogatja ezt a hozzáállást az Európai Tanácson is beszél erről. Mindig az a célja, hogy globális keretben gondolkozzon, és a globális értékekre helyezzen hangsúlyt, valamint kiemelje az ENSZ szerepét. Az ENSZ ugyanis ennek a folyamatnak a középpontjában áll az EU-val együtt, amely szintén támogatja az önök munkáját, támogatjuk az ENSZ munkáját, amennyire csak lehet. Az a célunk ugyanis, hogy jövőre sikeresek legyünk hogy minőségi munkát végezzünk, nagyra törő munkát. Ne csak egy eseményről legyen itt szó. Szerintem, hogyha együtt dolgozunk, vagy legalábbis támogatást nyújtunk egymásnak, akkor a céljainkat el tudjuk érni. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Zena asszony. Jó lesz majd, hogyha együtt tudunk erről a témáról eszmét cserélni, de előtte öt percre megadnám a szót a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek, Ambrózi úrnak, aki az IVM-et képviseli. Nagyon köszönjük, hogy itt van, és a brüsszeli irodájuk velünk dolgozik együtt. Öt percet tehát önél szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy itt lehetek. Arbor asszonynal és Fincezen asszonynal itt ülhetek az emelvényen. Örülünk mindig annak, hogyha a saját szempontjainkat személyesen tudjuk megosztani önökkel, és a globális megállapodás ügyében fontos arról beszélni, hogy mik a legfontosabb kérdések, amelyekkel a Global Compacthoz vezető úton valamit kezdenünk kellett. Egy pár megjegyzést, ha megengednek, az egyik az EU egyik partnerének szemszögéből, hiszen a jelenlegi migrációs helyzetre és az Európába érkező migráns tömegre Európa nem egyedül próbál reagálni. Úgy érezzük, hogy a Global Compact folyamat, tehát a globális megállapodás folyamata lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy a jelenlegi helyzetet jobban kezelje. Ha megengedik, akkor rögtön az elején beszélnék egy fontos szempontról. Azt hiszem, nyugodtan állíthatjuk, hogy az EU-ban migrációügyben eddig bizony, hát nem mentek zöggenőmentesen a dolgok, és akkor még finoman fogalmaztam, az Európai Unió intézményeiben bizony, hát az EU-s intézményi malmok megint csak lassan őrülnek, Tudjuk, hogy egy jó ideje próbálnak egységet teremteni a komplex és bonyolult világban. Azt tudjuk, hogy az Európai Unió nem egyszerű. Tehát a Global Compact kiinduló pontja pontosan ez, ez ugye New Yorki nyilatkozat néven híresült el. Az ENSZ tagállamok így szerint az összes uniós tagállam is aláírta ezt, amely egy keretet biztosít a folyamat számára, és lefektet olyan alapelveket, amelyek azt hiszem sokat segíthetnek az Európai Uniónak és tagállamainak abban, hogy az előttük lévő problémákkal jobban szembenézzenek. Ne felejtsük el, hogy a tavalyi csúsztalálkozó és általában az a New Yorki nyilatkozat mennyire fontos volt, hiszen nem először próbálják a migráció ügyben egy asztalhoz ültetni az világvezetőit, erre korábban nem nagyon volt példa. Egész tavalyi évig nem sikerült, nem volt erre igazán szándék, már csak ebből a szempontból is egy eh, igazi mérföldkő. Arbor asszony a legfontosabb abba alapelmeket már említette, mindazok közülünk, akik rendszeresen dolgoznak ebben a területen, mi mindannyian úgy érezzük, hogy minden migráns független az administratív státuszától, a jogainak a védelmét eh, megérdemli. Ez a legkevesebb, amit megadhatunk neki. Egészen a New Yorki nyilatkozatig ez nem volt azért automatikusan elfogadott elv. Tehát ez az első lehetőség az EU számára, arra, hogy kicsit újra indítsa ezt a folyamatot. Tehát egy nagyon fontos keret lehet ahhoz, hogy a saját migrációs politikáján is javítson Európa, ha, és ez egy nagy ha, sikerül koherensen végrehajtani mindazt, amit az egyes uniós tagállamok szintjén, vagy az unió egészének a szintjén döntésként meghoztak. Először is pár év óta az Európai Unió külső határaival voltunk elfogalva igazából, ahogy azt Lotte mondta. Már más szavakat használunk, persze nem minden tagállamban, ahogy azt jól tudjuk. Az Európai Unió számára ez óriási lehetőség arra, hogy a nagyobb, hogy túltekintsen a külső határokat érintő kihíváson, és egy jóval, remélhetőleg egy jóval kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmazhat. A mobilitás globális hatását is vizsgálhatják, globális szinten is, illetve általában ebből az állandó tűzoltási vészhelyzeti üzemmódból kicsit elmozduljunk, hogy annak érdekében, hogy kicsit előre tekintsünk és megelőzzük ennek a problémának az elmélyegesedését, illetve a jövőben történő újból kialakulását. Az egész folyamat óriási lehetőség és sokat segített az Európai Uniónak abban, hogy elinduljon a megoldás felé vezető úton, ehhez persze az összképet kell tekinteni. Már le is tett az öt percem, gyorsan még egy dolgot hadd mondjak el, ami szerintem az Európai Unió számára nagyon fontos. Ebben a folyamatban ugyanis az EU-nak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy migrációs politika kapcsán a belső egységén is javítson. Ahogy az a tavalyi csúcs előkészítésénél is látszott, egyre inkább egységes csoportként érdemes az Európai Uniónak felépnie, egységes álláspontot képviselnie, és hát nagyon reméljük, hogy ez segíthet abban, hogy a koordináció magasabb szinten működjön. Az uniós tagállamokban ez ugyanis idáig egyáltalán nem volt magától értetődő. Fogalmazzunk úgy diplomatikusan, hogy fragmentált volt a menekültpolitika az Európai Unióban, mindenki a saját feje után ment. Úgy érezzük, hogy ez újabb lendületet adhat az Európai Uniónak és intézményeinek ahhoz, hogy a kohézió és a koherencia irányába elmozduljon. Még egyszer mondom, lejárt az időm, úgyhogy ennyit szerettem volna gondolatébresztőként elmondani. Én is köszönöm a meghívott vendégeinknek, főként Arbor bíró asszony, aki tegnap is nagyon érdekes dolgokat mondott. A legtöbb kollega, aki most jelen van, részt vett a tegnapi ülésen, úgyhogy a tegnapi beszédét is hallhatták. És a mai beszéde is csodás, igazán csodás volt. Ki az Birgit Zippel az első hozzászóló parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is a meghívott előadók őszintességét. Az, hogy például a bevezetőjükben próbáltak egy kicsit a pozitívumokra is koncentrálni, hogy pozitív jeleket kerestek az együttműködésben, ez nagyon jó volt, ezt üdvözlendőnek tartom nyilatkozatoknak se szeri, se száma, még pozitív nyilatkozatokat is láttunk ügyben. Nem is ezzel van a baj, hanem a gyakorlattal kérem. Ugyanis a gyakorlatban a dolgok nem alakulnak olyan rózsásan. Igazából a határellenőrzéssel önmagában semmi baj nincsen. Hát persze, az természetes, hogy az Európai Unió külső határán őrizetet biztosítsunk, de ha migrációügyben csak a határellenőrzésre és más represszív megoldásokra gondolunk, akkor az jó okból hazájukat elhagyókkal szemben, vagy az ő érdekükben nem tudunk fellépni. Igazából ez csak az embercsempészeknek jó. Ha már itt tartunk, az európai vezetők, amikor a határenőzésről beszélnek, azt mondják, hogy ez fontos, és a, migrát, a migránsok számát is csökkenthetjük így. Sajnálom, de hát ez nem ez a, az elképzelés. A határon sikerrel átlépők számát esetleg, de a menekültek számát semmiképpen nem csökkenti a határellenőrzés szigorúbb betétele. A mi parlamentünk nem olyan régen már döntést hozott a holisztikus megközelítés témájában. Igen, valóban a migrációt azt valahogy kezelnünk kell. Európában is vannak bőven problémáink a menekültek beolvasztásával kapcsolatban, de hát Európán kívül sem minden rózsás, nem rózsás a helyzet, tehát Mindkét területen van bőven világszerte tennivaló. Hogyha nemzetközi szintet nézzük, akkor megint láthatjuk, hogy van némi remény, szerintem ezen kellene dolgoznunk, hogy valóságá váljon ez a sugár. Néha e, egymásra mutogatunk újjal, kinek kellene először lépnie, kinek kellene jó példával előjárnia. Az Európai Unió és az európai kontinens a migráció kihívásával szembenézve jó lenne, ha önmagába nézne, és azt mondja, hogy a kiváltó okokhoz is van némi közünk. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, várjuk meg, hogy mit tesznek a nemzetközi szervezetek. Én szeretném, hogyha a tagállamok végre vállalnák a felelősséget, és jó példával járnának elő az ügyben, hogy hogyan lehet és hogyan kell a migrációt kezelni. Nem csak a tagállamokon belül, hanem az unión kívül is és utána lehet a nemzetközi eh, fronton szintéren a joggal mondani, hogy na látjátok, mi eh, a, megtettük, amit tőlünk vártatok, most ti jöttök. Egyelőre ennek nem sok nyomát látom, de az Uniótól ezt várom. Nem a nemzetközi szervezetek szoknyáj mögé kell bújni, hanem Először a saját házunk táján kell rendet rakni, vissza kell térni a holisztikus megközelítéshez, és ebből kiindulva kell aztán, és lehet másokat is hasonló megtételére buzdítani. Köszönjük, Verzsi asszony! Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy ön is eh, hangsúlyozta, a tegnapi konferencián többen is részt vettünk, és Arbor asszonynak azt kell, hogy mondjam, hogy valóban a különböző hozzászólások között valóban egy kis friss levegőn éreztem, amikor ön hozzászólt. Tényleg egy frissességet hozott ebbe a környezetbe. Bőven van tennivalónk, ez világos. több mint 200 millió migráns van világszerte, ugyanakkor a lakosság több mint 3%-a a 90-es években is 2% körül volt, tehát persze nőtt ez. Én magam úgy vélem, hogy igazából olyan óriási nagyot nem nőtt a migráció. Ez szerintem olyan tény, amit ha súlyozottabban kell elmondanunk. Az európai migránsok helyét valahogy ebben a kontextusban, mintha nem találnánk. 60 millió ö, ö, migráns ö, van, aki Európából származik, egy félmilliárdos kontinensen. 1,2 milliárdan laknak Afrikában, és 50 millió menekült van. Afrikán belüliek, a migránsok egynegyede Afrikán belüli, tehát kontinensen belüli. Tehát úgy érzem, hogy mindezt kontextusba kell helyezni, az összképet kell látni. És amikor azt mondom, hogy támaszkodjunk a tényekre, akkor az ilyen tényekre gondolok, talán érdemes egy kicsit eh, ezt végig gondolni. Mi gyakran nyugati eh, ak, nem eléggé globálisan tekintjük ezt az egész jelenséget. Ez lett volna bevezetőm. Amikor hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy el kell mondani, hogy minden migránsnak vannak jogai, függetlenül administratív státuszától vagy helyzetétől, Nos, három jelentést is készítettünk, eh, amelyben ezt már hangsúlyoztuk. A migráció és az emberi jogok harmadik országokban, de a Metzola, Kienge Metzola jelentésben is beszéltünk erről, nem csak az enyémben, illetve mindjárt eszembe jut Diaz de Meira és Valenciano jelentés is beszélt erről. És ezekben a jelentésekben felhívtuk az Európai Unió figyelmét, hogy nemzetközi eh, vonatkozó nemzetközi eh, egyezmények aláírására. Azt hiszem, hogy a dolgokat megfelelő kontextusba kell helyezni. Nem csak a bevándorlás okoz ugyanis problémát, hanem általában a migráció kérdése. Elmondtam már ezt, de elmondom még egyszer. Két és fél millióan vannak azok, akik minden évben az Európai Unióba érkeznek a harmadik országokból hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokkal érkeznek. Ezek között félmillió ukrán, 250 ezer indiai, 250 ezer kínai és amerikaiak vannak. Ezekről a számokról miért nem beszélünk? Ezek mutatják, hogy a migráció sokkal bonyolultabb, összetettebb, nem csak a problémás bevándorlás létezik. Nem akarok visszajönni a hozzászólási időmmel, lassan befejezem, de hát ezekkel a kérdésekkel, adatokkal, számokkal mind foglalkozni kell. Pour moi, et, et, et je, je ne sais plus comment dire ou faire les, faire les choses, c'est on a un regard de plus en plus. Egyre inkább idegen gyűlölő és rasszista hangok jelennek meg Európában a migránsokkal szemben a, nem csak, a, a, mint hogyha minden délről érkező migráns problémát jelentene, csak felfájást okozna számunkra. Ezeket az elmondott számokat is hangoztatni kell, hiszen így tudunk ebből a jelenlegi padhelyzetből valahogy kilábulni. Sokkal bonyolultabb és szélesebb a probléma, mint annak sokan mondják. Erről beszélnünk kell. Szeretném, hogyha ezek az adatok, illetve szempontok is megjelenének a dokumentumokban, amelyekkel rendelkezésünkre állnak. Csak a szabálytalan migrációra és menekültekre koncentrálnunk, miközben a mobilitás ennél egy sokkal bonyolultabb, összetettebb, és nem egy fekete-fehér jelenség, amikor legutóbb itt járt közöttünk, akkor egy kicsit jobban hangsúlyozta a mobilitásnak ezt az aspektusát. Szeretném, hogyha ez megmaradna a jövőben is. Köszönöm. You were not taking too much time. Rendben volt a felszólalási ideje. A csodálatos kanadai vendégünknek beszélt, ez nem is kellett a fejhallgató. És most pedig a New Yorki ülésen résztvevő Rosa Fontonnak adnék szót, tessék. Köszönöm szépen, állok úr. Egyetértek a két kollégámmal. A tegnapi rendezvény is nagy, benyom, mély benyomást gyakorolt rám. Nagyon örülök, hogy ilyesfajta rendezvényeket meg tudunk szervezni. Elhangzott, hogy az Európai Unióban fragmentált migráció ügyi politikánk van tagámról tagállamra nagyon eltérő a tagállami politika, lengyel vagyok, tudom, miről beszélek. Ezeket a különbségeket fel tudnánk számolni az Európai Unióban, ha jobb lenne a kommunikációs politikánk. Vajon az Unió, Európai Unióban ezt meg lehetne ejteni? az imént a kollégám említett számokat. Ha határellenőrzést nézzük, a szolid határellenőrzésről kellene jó kommunikációkat megalkotni, itt főleg a populistákkal szemben, akik azt mondják, hogy a muzulmánok terroristák, stb. és az állampolgárok félelmére építenek. A félelem nagyon könnyen terjed. eltekintve a, fragmentál, a fragmentált szakpolitikáktól. Ha azt hallom, hogy a különböző országokban a határellenőrzés hogy működik, én is ellátogattam határállomásokra és beszéltem olyanokkal, akik a migránsok státuszáról döntenek. Azt látom, hogy a gyakorlatok annyira eltérnek egymástól a tagállamokban, és néha igazságtalanok is, nomádokról beszélnek, de azok az emberek, akik így fogalmaznak, azok nem is igazán tudják, hogy hány migráns él a közeli városokban. A kérdés az, hogy honnan érkeznek hogy mennyi az írás tudatlan közöttük, stb., de ez már egy másik lapra tartozik. Ha több pénzt, erőfeszítést és tudást áldoznánk arra, hogy ko- hogyan kommunikálunk, hogy felvegyük arcot azokkal szemben, akik az félelemre építenek, akkor sokkal könnyebb lenne egy szakpolitikát kialakítani, és jobbak lennének majd az hozzáállások is, ez az kell, hogy bevonjuk az állampolgárainkat is. Ez volt az első megjegyzésem, köszönöm. Köszönöm szépen. Wimberg asszony. Köszönöm szépen. A New Yorki nyilatkozat a globális szolidaritásról jól hangzik, de azért annyira nem rózsás a helyzet, mert meghallgattam ugyanazt, amit, azt, amit mondott, de nézzük csak, hogy mi történik a helyszínen. Körbenézve az EU-ban megpróbáltuk az önkéntes szolidaritást szorgalmazni. Fontos, hogy önkéntes legyen ez, viszont nem működik. Most ott van a kötelező szolidaritás az Európai Unióban. Ezt még nem fogadták el, de beszélnek erről. Tehát egy kikényszerített szolidaritásunk lesz majd. Valaki vagy szolidáris vagy nem, ha nem, akkor nem kapják meg az alapokat. Tehát kikényszerített szolidaritásról van szó, én ebben nem hiszek. Arbor asszony említette az alternatívákat a védelemre nem szoruló személyek esetében. Tudomásunk szerint az Európába érkezők legalább 70%-a gazdasági migránsnak számít. Milyen védelemre gondolt ön, védelemre gondolt, vagy olyan személyekre, akiknek például akik például kék kártyára szeretnének kérelmet benyújtani. Különböző jelentéseket láttunk, biztos vagyok benne, hogy ön is látta ezeket a jelentéseket. Afrikában 6-7 millió 6-7 millió személy készül arra, hogy elinduljon Európa felé. Mit gondol erről? Láttuk, hogy mennyire megugrott a lakosság lélek száma. Nézzünk előre 10-15 év múlva, hányan fognak lakni az afrikai kontinensen, és hányan fognak Európába jönni. Köszönöm szépen. Rendben van, és most Sophie Intfeld kap szót. Tegnap a témában nagyon jó felszállást tartott. Talán hallotta a következtetéseket Árbor asszony, de lehet, hogy akkora már elment. Szofi esetleg elismételné, hát nem minden, de egy részét. Hát magasat tetted a mércét. Megpróbálok eh, helyrejönni mm, az előző felszólalásból, én úgy gondolom, hogy a skandinávok mindig szolidárisak, ez a kép jelenik meg rólam a, bennem a skandinávokról, de most annak alapján, amit a kierőltetett szolidaritásról hallottam. Ha megnézzük a számokat, és azt, hogy az elmúlt másfél évben hányan jöttek Európába, akkor azt mondjuk, hogy igen, sokan jöttek, de még mindig a lakosság 0,2 vagy 3 százaléka ez. A lakosság 0,3 százaléka veszélyezteti a létünket? Ha ez, ezt gondoljuk, akkor lehet, hogy annyira nem erős az identitásunk. Az Európai Unió, vagy precízebben fogalmazva, a tanács, azok, akik éppen most üléseznek, 28 állam és kormányfő, képtelen megegyezni. És azt látjuk, hogy könnyebben meg tudnak állapodni diktátorokkal, mint uniós vezetőkkel maguk között. A problémára kellene összpontosítani. De a problémát egyre kiszerveztük Törökországnak, Eritreának, Szudánnak, Libiának, és más csodálatos példá, a demokrácia más csodálatos példáinak. Az állam és kormányfők néha karöltve a bizottsággal az uniós szerződése keretén túllépnek. Nyilván az kényelmes helyzet, mert akkor nincs semmiféle demokráciai felvizsgálat, nem számoltatják el őket, és ott vannak az állam és kormányfők, illetve a nemzeti politikusok, akik inkább ijesztgetik a lakosságot, azzal ijesztgetik, hogy ijesztő külföldiek fogják őket ellepni, és azt mondják, hogy megfelelő módon jártak el, a régióban a fogadásról beszélnek, a, a régióban kell befogadni azokat az embereket, mert ott csak nem otthon vannak, és minden jó lesz, egy kis pénzt kell nekik adni. Hallottam olyan vezetőket, akik azt nyilatkozták, hogy Törökországgal való megállapodás, vagy az a megállapodás, amelyről keveset beszélünk, hogy a libiai parti őrségnek 90 milliót adunk, vagy Eritrea, Szudán példái sikertörténetként hangzanak el. Kérdezném, hogy a régióban történő befogadás a gyakorlatban ténylegesen mit jelent. Önök az ottani befogadást tényleg sikertörténetnek minősítik? Köszönöm szépen, és ha megengedi, akkor én is egy kérdést intézek önhöz. Érdekes vendégek jönnek el általában hozzánk, de ritkán van olyan vendégünk, aki ilyen érdekes szemszögből nézi a dolgokat, mint ön, az ENSZ szemszögéből, Kanada szemszögéből, és úgy, hogy közben megérti az Európai Uniót is, mert tegnap ezt láttuk a beszédéből. Én Indiából érkeztem az Európai Unióba, és Tudom, ismerem, hogy milyen a rezisztencia a kívülről érkezőkkel szemben. A nem fehérek lehetőségeiről is tudok. Tegnap ön nagyon világosan beszélt a xenofóbiáról, idegengyűlöletről. Én úgy éreztem, hogy bírálja is a helyzetet. Az emberek őszintén szólva ellenállnak. Azt látjuk, hogy Kanadában sem tökéletes a helyzet, egyetlen nyugati országban sem az, de tudtam, hogy azt fogja mondani, hogy, hogy Kanadában tökéletes. Hát igen, a bírók, a bírók mind ugyanolyanok. Jó, akkor nem is hallottam meg, amit, elmond, amit mondott. Jó, hát akkor tökéletes Kanada is, de azért mégsem annyira. Hogyan lehet megváltoztatni a hozzáállást? Az Európai Unióban látjuk, hogy mindenki ideges. Intfeld asszony is említette, hogy itt egy kis térségről van szó. A balti országokban nincs is annyi migráns. A nyugat-európai országok nagyvárosai már nem tudnak több menekültet befogadni, mert így is oda koncentrálódnak a migránsok. Ezek mind-mind nyomást jelentenek a lakosság, a különbség, a különbségek, a rasszizmus jelentik ezeket a nyomásokat. Milyen proaktív intézkedéseket foganatosítanak a nyugországokban, hogy a felfogást megváltoztassák, hogy megértessék az emberekkel, hogy a migráció szükséges. Említette a felszólásában, hogy szükséges. Viszont az a helyzet, hogy gyakorlatilag nem léteznek migrációs intézkedéseink az Európai Unióban. Ugyan ott van a kék kártya, ezt a tagállamok egyetemlegesen alkalmazzák, de ennyi. Lehet, hogy még van három módja a legális migrációnak, de ennyi. Közülünk sokan azon dolgoznak, hogy előre vigyék ezen progresszív dossziék ügyét. Csak vannak korlátozó e, intézkedések, ezért azt kérdezem önök, öntől, hogy mi történik egy olyan országban, mint Kanada. Azt látjuk, hogy, a, hogy Kanadában jóval kiegyensúlyozottabb volt a felfogás. Értékelik a migrációt, nem csak a fehérek migrációját, hanem másokért is. Szeretném megérteni, hogy ön, az ön szemszögéből hogyan vélekedik hogyan kell eljárni az államoknak, NGO-knak. Tudom, hogy súlyos kérdést intézek itt önhöz, de nem mindig van olyan vendégünk, mint ön. Van-e még valaki, aki szót kér? Nem? Barbara most érkezett meg. Vagy akartál te valamit? Majd még lehet egy körünk esetleg, ha valaki még kérdezni akar. Katerina? Katalina Csinicsi. Sono il giudice di... Köszönöm, én vagyok az a bíró, akire ezelőbb szó esett. Az a mm, bíró, aki nem tökéletes, jó, csak viccelek. Tehát mm, én bíróként látom ezt a helyzetet, bírói tapasztalatom van, és én országból, Olaszországból származom, Szicíliából ráadásul, amelynek a befogadói politi- befogadási politikája már nagyon régre nyúlik vissza. Szicíliában már nagyon sokan jártak, nagyon sok fajta ember megfordult, tehát hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy befogadjuk az embereket. A migráció kapcsán is befogadóak vagyunk, ugye a földközi tengerben tengernél vagyunk, látjuk ezeket a hajókat, amelyek érkeznek a partjainkhoz, és olyan embereket hoznak magukkal, akik borzasztó körülményekből, embertelen körülményekből menekülnek, átszelik az egész földközi tengert, a lehető legnagyobb reménytelenséggel, elkeseredettséggel próbálnak reményt találni itt Európában, de teljesen elkeseredettek eközben. Mi pedig erőfeszítéseket kell, hogy tegyünk, és ezt láttam a saját országomban is, ahol is a kormány, az önkormányzatok, a civil társadalom és az állampolgárok készek arra, hogy egybe tegyék, amiük van, és befogadják azokat, akiknek erre szükségük van értik, hogy milyen sürgős helyzetről van szó, támogatják az érkezőket, és segítenek nekik az integrációban. Gondolok itt főleg a gyerekekre, azon belül is a kísérő nélkül érkező gyermekekre. Nagyon sokan vannak ők, akik Olaszországba érkeznek. Más országok, európai országok pedig falat emelnek, ha nem is fizikailag, de falat vonnak maguk közé, és nem állnak készen arra, hogy befogadják az érkezőket. Ugyanaz a, lenne a kérdésem, mint amelyet Claude is feltett az imént Angliával kapcsolatban. Vannak országok, amelyeknek megvan a kapacitásuk, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nyitottak legyenek, és vannak olyan országok, amelyek nem ilyen nyitottak. Az lenne a kérdésem, hogy mit tehetünk mi? Hogyan tudjuk a többi országot jobban bevonni? Ön is említette, hogy a migráció lehet kihívás, és lehet pozitív dolog is. Szerintem minden kihívást pozitívvá kell átalakítani, így tudjuk a kihívásokat a kellő módon áthidalni. Politikai szinten, általánosan Európában a megfelelő eszközökkel kell a kihívásokat kezelni. A kollégánk is említette már ezt, vannak félelmek, félelmek, van, aki fél attól, hogy befogadjon olyas valakit, aki más, mint mi, a kis, a kis falvakba, ahol mondjuk mm, problémák vannak, helyi problémák, munka problémák. Hogyan tudjuk mi olyan országok amelyek a lehető legtöbbet próbáljuk megtenni, hogyan tudjuk mi bevonni a többieket, hogyan, tudjunk, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy európai szinten szolidaritás legyen, és nem kikényszerített szolidaritás. Nagyon sajnálatos hallani, hogy kikényszerített szolidaritásról beszélünk. Ez borzasztó, mert a kikényszerített szolidaritás teljesen más, mint a szolidaritás. Kanada milyen javaslattal tudna élni, hogyan tudnánk elérni mi európaiak azt, hogy a megfelelő, megfelelő eszközökkel a kihívást pozitív jelenséggé alakítsuk át. Köszönöm. Köszönöm, Katerina. Köszönöm. Dublin például az egyik legnagyobb téma számunkra itt a szakbizottságunkban. Ez egy olyan nagy anyag, amely jelenleg um, nem mozog sem erre. Barbara Spinelli. Köszönöm. Elnézést, és először is elnézést, amiért késve érkeztem, de más elfoglaltságom volt. A kérdésemet lehet, hogy más már feltette, vagy részben már feltette. A visszaküldési egyezményekről szeretnék kérdezni, a Líbiába történő visszaküldési egyezményekről. Azt szeretném kérdezni öntől, mint az ENSZ képviselőjétől, hogy az ENSZ milyen, ö, milyen álláspontot képvisel a libiai határőrök képzését illetően. Tegnap vagy tegnap előtt az ENSZ libiai képviselője azt mondta, hogy rendkívül aggódik ezen líbiai határőrs, határőrökre vonatkozó képzés témája miatt. A parlamenti képviselők mentek a YouTube-ra, és megnézték, hogy hogyan is kezelik a migránsokat, hogyan bánnak a migránsokkal a határőrök, azok a határőrök, akiknek ez a feladatuk tehát, hogy visszaküldjék a, a migránsokat. visszaküldik őket a tengeren keresztül, visszaviszik őket Líbiába, és az emberi jogokat nem tartják mindeközben tiszteletben, az emberi jogok egyezményét sem nyilvánvalóan nem tartják tiszteletben. Engem ez rendkívüli módon aggaszt, ugyanis Olaszország különösképpen előjár ezekben a képzési műveletekben. A líbiai határőröket Olaszország aktívan képzi, ezt szeretném tehát kérdezni, elnézést, hogyha más már feltette ezt a kérdést. Nem, Barbara, mm, volt szó Líbiáról, de ilyen konkrét kérdés még nem hangzott el, úgyhogy jó, hogy van is itt velünk az LKS-től is egy mm, kolléga, neki is fel lehet tenni ezt a kérdést. Ez a kérdés egyébként tegnap már nagyjából elhangzott. Hogyha szabad, akkor Louis Arbort majd pedig a másik két vendégünket kérném, hogy reagáljanak a kérdésekre és megjegyzésekre, hogyha lehetséges, akkor tehát válaszoljanak, reagáljanak a képviselők által feltett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, nagyon köszönöm. Rendkívül érdekes véleményeket hallhattunk, és rendkívül érdekes aggodalmakat hallhattunk. nem egyikekben osztozom, nem mindegyikben. Nem egyesével fogok reagálni a kérdésekre, hanem általános válaszsal szeretnék élni. Először is polit, hogyan lehet politikákat, szakpolitikákat kialakítani, hogyha a közvélemény valamerre, valamerre mutat. Nem mindig nehéz megtalálni a, a megfelelő intézkedéseket, viszont ami nehéz, az az, hogy legyen olyan vezető, legyen olyan vezetőség, amely vezet. A vezetőnek ugyanis ez a feladata, hogy a közvéleményt vezesse hogyha egy helyzetet szakmai szempontból értékelünk, és úgy látjuk, hogy nem jó fele mennek a dolgok, akkor vezetésre van szükség. A demokrácia egy, mm, kényszerű, egy kényes kérdés, de nem szabad, hogy a demokráciában a közvéleményt vezessük. Van itt, beszélhetünk itt a halálbüntetéssel, Szerintem, hogyha valaki vezető szerepet tölt be, akkor meg kell próbálni vezetni, meg kell tudni megadni a megfelelő információkat, és meggyőzőnek kell lenni. Vannak azonban olyanok, akik nem akarnak, vagy nem tudnak a tények, illetve az adatok mentén a megfelelő irányba mozdulni. Ezen konkrét kérdés vonatkozásában szerintem nincs meg az a luxus, hogy várjuk, hogy majd a narratíva átalakul, és akkor a közvéleményt majd jó fele lehet befolyásolni. Nem. Most vezetésre van szükség. A vezetés pedig szembe kell, hogy menjen a jelenlegi preferenciákkal, értelmezésekkel. A tényeken, a tudáson túl kell mutatni. Jelenleg nincs megfelelő mennyiségű adat, nem áll megfelelő mennyiségű adat a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy a megfelelő szakpolitikákat kidolgozzuk. Például, hogyha a hasznok mobilitására gondolunk, akkor láthatjuk, hogy nem mindenhol alkalmazzák a jó gyakorlatokat. Tehát általános elvek kell, hogy vezessenek, és szerintem az Európai Unió láthatja hogy miért választanak, miért jönnek az emberek Európába. A jólétet keresik. Nem a szerencse alakította azt, hogy Európa jólét hazája lett, hanem az emberi jogokba és egyéb területekbe vetett erőfeszítések járultak hozzá ahhoz, hogy Európa olyan legyen, amilyen. Ezen kihívásokat úgy tudjuk megoldani, hogyha ezek az elvek vezetnek minket. Én nem akarom önöket oktatni, önök meg tudják oldani a saját problémáikat, de ugyanezt mondanám a latin-amerikai barátaimnak is, azoknak, akiknek olyan sok kihívással kell megközdeniük, amelyek mentén át kell gondolkodniuk, át kell gondolniuk a mm, hozzáállásukat. A Fülöp-szigeteken, Indonéziában, például, Indonéziából például nagyon sokan mennek mondjuk az öböl országokba, olyan országokba, ahol a lakosságnak a 80%-a külföldről érkező munkavállaló. Önök nagyon jól tudják, hogy a problémáikat hogyan lehet megoldani. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nincs meg az a luxus helyzet, hogy arra várjuk, hogy a közvélemény vezesse önöket. Nem, most önöknek kell vezetniük a közvéleményt. Olyan szakpolitikákra van szükség, amely a tényekre alapul. Mi is a saját történelmünk termékei, eredményei vagyunk. Én ma egy nemzetközi civil szolgaként eh, emeltem szót, nem kanadaiként, nem a kanadai kormányt képviselem, de én is a saját történelmemnek a terméke vagyok. Amikor azt mondom, hogy majdnem tökéletes vagyok, az azt jelenti, hogy nem vagyok teljesen tökéletes. Jelenleg sokszor hallottuk, halljuk, hogy Kanadában le, meg lehet nyerni az immigráció támogatásával a választásokat. Ez nem azért van, mert mi erkölcsösebbnek születtünk, mint bárki más, hanem ennek az az oka, hogy nagy területen vagyunk találhatóak, Kanada a történelme során hozzászokott a bevándorláshoz, a menekültek érkezéséhez ami a menekülteket illeti, rendkívül sikeres közösségi szponzorprogramon vagyunk túl. Kicsi városokban, falvakban összegyűltek az emberek, és 30 ezer dollárt ütöttek össze, így támogattak szír menekülteket, szír menekültcsaládokat. Ez mindenkitől nagy erőfeszítést igényelt mi abban a luxus helyzetben vagyunk, hogy az áthelyezési, az áttelepítési mechanizmusokban részt tudunk venni. Hozzánk nem tudnak az emberek átúszni, nekünk kell őket segíteni. Egyetlen egy földön érkező érkezünk volt eddig. Nehéz összehasonlítani a különböző helyzeteket, és kioktatni másokat arról, hogy mit is kellene tenni, vagy mit nem szabadna tenni. Ami nem volt tökéletes, csak elmondanám ezt a történetet, mert szerintem érdekes. Múlt héten egy kanadai újságban olvashattuk azt, hogy voltak olyan szövetkezetek Montrealban, amelyben nagy civil szervezetek is beletartoztak, humanitárius területen dolgozó civil szervezetek. Ők rájöttek az újságírók munkájának köszönhetően arra, hogy van egy éjszakai épület tisztító, takarító szolgálat. Tudják, akik, amikor mi már elmentünk, kivétik a kukákat és kimossák a, a WC-ket. Ők megfelelő, ez a, ez a vállalat nagyon sok illegális bevándorlót alkalmazott, kihasználta őket, kevés fizetést adtak nekik. Én ott voltam, amikor megjelent ez a, ez a cikk, egyébként most New Yorkban élek. Nem tudom, hogy a közvélemény hogyan reagált, de az biztos, hogy a, a cikk arra mutatott rá, hogy mindannyian hibásak vagyunk, nem a menekültek a, a a migránsok a hibások, hanem mi, akik kihasználjuk őket. Szerintem ez a megfelelő hozzáállás, és így tudunk, ez a megfelelő válasz. Hallhattam itt számokat, amelyeket nem ismertem, arányokról például. Ez a globális megállapodás először is túl kell, hogy tekintsen a jelenlegi helyzeten. Próbáljuk meg együtt megoldani a problémát, az egész az egész nemzetközi közösségnek együtt kell megoldani a globális megállapodás szellemiségében a jelenlegi helyzetet, a lehető legjobban fel kell készítenünk magunkat a helyzet kezelésére nincs jó, nincs teljesen tökéletes megoldás. Lesznek csalók, lesznek kereskedők, emberkereskedők még mindig, de nekünk a pozitív vetületekre kell hangsúlyt fektetnünk, a migráció pozitív vetületeire. történelmünk során láthattuk, hogy az emberiség, hallhatunk itt számokat, 2,9, 3,3 százalék, láthattuk, hogy körülbelül ezek voltak az arányok. Ami viszont a igazi számokat illeti, sok ember áll ezen számok mögött, mögött a 3 százalék, hogyha elkezd migrálni, az nagy számot fog jelenteni. Ez a valóság, amelyel szembe kell néznünk. Őszintén szólva, fogalmam sincs arról, hogy a 7 millió afrikai fog-e és hogyan jönni Európába, de hogyha ez lesz a helyzet, akkor ne felejtsük el, hogy Libanonnak, Libanonnak szomszédos országok 25%-ának lakosságnak 25%-át be kellett fogadnia, amikor kitört a, a konfliktus. Olyan, mintha Kanada teljes lakossága egyik napról a másikra átsétálna az Egyesült Államokba. És akkor még mi keveset mondok. Globálisan kell néznünk ezt a képet, fel kell tennünk a kérdést, milyen stabil politikákra van szükség, amelyekkel tudjuk ezeket a témákat kezelni. Nem tudom, hogy ez a 7 millió afrikai majd fog-e Európába jönni, vagy sem, de azt tudjuk a migráció területén, hogy a legin, a migrációnak a nagy része az belső migráció, vagyis az emberek először a saját országukon belül költöznek el, aztán regionálisan, és később pedig más országokba mennek. Az országok nem csak származási országok. Amikor például az afrikai partnereikkel egyeztetnek, akkor jó lenne megosztani azt a problémát, amelyben ők is találhatóak, hiszen ő, a afrikai országok is érkezési országok, célországok is. Nekik is be kell fogadniuk, vagy vissza kell küldeniük számos bevándorlót. Vagy befogadni, vagy visszaküldeni. Tehát csak a közös pont, hogyha nem sztereotípiákon keresztül nézzük meg, hogy mi a származási, a tranzit és a célország, akkor látható, hogy milyen sok bennünk a közös. Az emberi mobilitás ugyanis körkörös dolog. Ami az önkéntes, kikényszerített, kötelező szolidaritást illeti, ez helyzetfüggő. Az biztos viszont, hogy a menekült konvenciónak vannak olyan garanciái, amelyek megmutat, amelyek rámutatnak arra, hogyha valaki üldöztetésből menekül, akkor van joga ahhoz, hogy illegálisan átmenjen a határokon, hiszen menekült. Lehet ezt legális csatornákon is megpróbálni, de akkor lehet, hogy a, az ember előbb hal meg, mint hogy átmenne a határon. Tehát um, utálom ezt a kifejezést, hogy um, teher mondjuk inkább, hogy felelősségmegosztás. Tehát a felelősségmegosztás megosztás kell szem előtt tartanunk. Nem volt sok olyan szíriai, aki besétált csak úgy Kanadába. Nem, a, a, a földrajz határozta meg azt, hogy ki hova megy. De miért hagyjuk, hogy a földrajz mm, döntse el, hogy ki ment meg kit? A szolidaritás kétirányú utca, hiszen előfordulhatnak olyan idők, amikor szükségünk lesz mások segítségére. Ezek olyan témák, amelyek belső témák, az Európai Unió belső ügyei, a Nobel-díj, Nobel békedíjat is megkapták. Kettő olyan kérdést hallottam, amelyekről nem tudok nyilatkozni, ugyanis a hatáskörömön túl mutatnak. Nagyon sok tény van, amelyel még nem amiről még nem tudok megfelelőképpen nyilatkozni, ami a befogadó központokat illeti, hogy milyenek is, hogyan is néznek ki. Lehet, hogy az IOM-től érkező kollégám el tudja mondani, hogy ezek milyenek. Én politikai szempontból tudok nyilatkozni. A felelősségeknek a kiszervezése az nem elfogadható. Nem tudjuk mentesíteni magunkat a felelősségtől, a felelősség az ott marad, nem is mondanék többet. Ugyanakkor pedig Rómá, Rómában leszek nem sokára, és remélem, hogy ott majd jobban megértem a líbiai határőrök képzésének kérdését. Jelenleg nem tudok, nincs megfelelő információm arra, hogy ahhoz, hogy válaszoljak erre. Nagyon köszönöm. Very much, um, Louise. And... Köszönjük szépen. Lotti, szeretnél esetleg röviden reagálni, például Lívia kapcsán? A tegnapi konferencia egyik igazi nagy előnye az volt, hogy a külszolgálattal jobban együtt kell működnünk ebben a szakbizottságban. Spinelli, Barbara Spinelli konkrét kérdéseire például lehet, hogy jó lenne, hogyha tudnátok válaszolni. Legalábbis próbáljátok meg. Uh, thank you very much. Uh, indeed, I think that Vice President High Representative Mogherini dealt with a number of these issues yesterday in her intervention, because they're all about... Tegnap beszéltünk az uniós migrációs politika külső aspektusairól, Mi alapvetően az embercsempészet, ember kereskedelem témájában igen kommunikát végzünk. Itt áldozattá válnak az emberek, a szervezet bűnözők áldozataivá, óriási pénzek forognak. Itt megpróbáljuk az embercsempészek üzleti modelljét is valahogy megtörni. együtt dolgozunk az érintett szervekkel, annak érdekében, hogy akik egy jobb élet reményében elhagyják hazájukat, azok ne essenek áldozatául az ember csempészeknek. Holisztikus megközelítést alkalmazunk, Megpróbáljuk ezt egy szélesebb kontextusba helyezni. Közös célokról beszélünk a partnerországok esetében is, és bizony az elmúlt évek során szerzett tapasztalataink ből nagyon sokat tanultunk, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottabban, kiszámítottabban együttműködni az érintett országokkal, hogy az ő érdekeiket, aggodalmaikat figyelembe vegyük. Nem csak pénzügyileg, hanem milyen módon hol tudunk segíteni nekik. Vannak esetleg olyan szakpolitikai területek, ahol segíthetünk. Ezekből nagyon sokat tanultunk. Tavaly a New Yorki nyilatkozathoz is ezzel járultunk hozzá, tehát teljesen újfajta partnerséget hoztunk létre ezekkel az országokkal, Afrikában, illetve más világ más részein. ezeket a tapasztalatokat tudjuk mi beépíteni, hogy hogyan tudjuk az ő érdekeiket jobban szem előtt tartani. Többet foglalkozunk azzal, hogy miért indulnak útnak az emberek biztonsági okokból. Például a saját országában, hogyha mindenki a Trust Fund például pontosan azt a célt szolgálja, hogy az érintett országokon segítsünk. Önök is részt vettek az Európai Beruházási Alap munkájában. Megpróbáltunk például munkahelyeket is teremteni. Az emberek munkahelyeket, alapelőket, munkahelyek teremtését várják tőlünk. Uh, that, that need to be, be tackled. And the same is this whole idea. We... Ugyanez igaz az Afrikai Unióval folytatott párbeszédünkre is idén. Az egész narratíva a munkahelyteremtésről kell, hogy szóljon. Lehet, hogy mobilis emberekre van, van szó, de inkább otthon maradnának sokan. A migráció egy természetes jelenség, vannak mindig, akik útnak indulnak, de a legtöbben legszívesebben otthon maradnának. Meg kell találnunk a módját, hogy hogyan tudjunk jobb feltételeket teremteni számukra otthon, a saját hazájukban. A diplomácia, a kommunikáció ügyében igazuk van, nem mindegy, hogy milyen a közvélemény véleménye, nem csak számokról beszélünk a tagállamok számára, ez egy érzelmi kérdés, egy sokkal tényszerűbb megközelítésre van szükség, de nagyon nehéz az emberekben kialakult véleményeket, a kialakult képet megváltoztatni. Líbia kapcsán nagyon változékony a helyzet, politikai megoldásra várunk, addig is megpróbálunk jával életeket menteni. Az egész elképzelés alapvetően ezt szolgálja. Itt van például a parti képzése, ez is az alapjogokból indulunk ki. Először is megszűrjük az érintetteket, és akik részt vesznek egy ilyen képzésben, utána őket figyelemmel követjük, amikor ezeken a partőrségi hajókon dolgoznak. Trust Fund for Libya 90 millióról beszéltünk, de ennek az lényege az, hogy a, ezekben a központokban az emberek körülményein javítsunk. Az élelmiszerek, a takarók, a higiéniai helyzet ügyében, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást arra, hogy innen kikerüljenek ezek az emberek. Például miután partot eh, érnek, eh, miután megmentették őket a tengeren, a lehető legnagyobb védelmet próbáljuk nekik nyújtani, persze a lehetőségekhez képest, de fontos, hogy uh, Lotti Sofine Intveld is szeretne hozzászólni. Sorry to interrupt, it's just that... Sajnálom, hogy közbeszóltam, de hát vannak még pótkérdések Libia kapcsán, Spinelli asszony és Sofi. Igen, őszintén, amit ön mond, mint hogyha a, nem felelne meg egyáltalán annak a beszámolnak, amit pár hete kaptunk. A orvosok határok nélkül az egyetlen szervezet, amely ott helyben is aktív, és azok a képek, amiket láttunk, és azok a beszámok, amiket hallottunk, nincsenek összhangban azzal, amit ön mond. Valódi pokorról számoltak be. 90 millió eurót adtunk? Hetekintve attól a ténytől, hogy az ember jogi képzés a líbiai partőrségnek, most komolyan, őszintén, jó kötik el ezt a pénzt? Mi van, hogyha azt mondjuk, hogy nem küldjük vissza ezeket az embereket Líbiába. Tényleg csak a vita kedvéért hozzuk el őket ide, és 90 millió eurót arra használjuk, hogy itt megélhetésüket biztosítsuk, vagy hogy visszaküldjük őket 90 millióból a származási országba, hogyha erre megvan az okunk. Mint hogyha két teljesen külön világról beszélnénk. Barbara, csak gyorsan. No, eh, je suis absolument pas... Egyáltalán nem vagyok e- elégedett az Európai Bizottság képviselőjének válaszával. Szeretnék Kobler úr által említottakból idézni a képzésügyében. Formálisan is e, ellene vagyok, hogy a libiai partőrségnek ilyen képzést tartsunk. Fontos, hogy az ENSZ részt vegyen a Sofia műveletben, de ez nem jelenti azt, hogy minden jó működik a képzés e, ügyében. A YouTube-on láthatni mindent, a libiai parti őrséget is akik vízbe dobják az embereket, hogy ott akár meg is fulladjanak. YouTube-on én magam is láttam ezeket a videókat. A líbiai partiőrek a migránsokra lőnek. Egyáltalán nem vagyok elegedett tehát az ön válaszával, sajnálom. Lord Timin, obviously this is... Um... Lotte? Akkor kérném mindkettőjüket, hogy válaszoljanak. A kollégáimat is megkérdezem, mert ők is szót akartak kérni. Az EKS-szel nem tartunk rendszeres kapcsolatot, de tegnap hallottam a konferencián és a kollégáktól is. Um, Eugenie, as well from the IOM. Az IOM-et kérdezem, tudnál mondani valamit? Igen, röviden. Az az IOM IOM ott van Libiában, soha nem is hagytuk el az országot. A befogadó központokban napi szinten ott vagyunk, dolgozunk, úgyhogy tudjuk, hogy ott mi történik. Legyünk a lehető legőszintébbek először is. Naponta meg kell küzdenünk Líbiában a lehetetlen választási lehetőségekkel. Olyan opciókról van itt szó, amelyeket ha Olaszországban, hazámban kellene használni, akkor egyik opciót sem választanám. Ez egy dolog. Minden egyes nap el kell gondolkoznunk, döntenünk kell, de kevés referencia nélkül azon, hogy melyik a lehető legkevésbé káros hatású döntés másodszorban. Egyébként nem mi képezzük ki a parti őrséget, mi csak segítünk akkor, amikor az embereket kiszállítják, leszállítják, stb. A képzést nem mi végezzük, csak bizonyos kutatási és első tréningeket tartunk. Két héttel ezelőtt, vagy inkább három, Európa fele vezetők, politvezetők, újságok panaszkodtak a civil szervezetekre, akik libiai partoknál mentették az embereket. Of helping mediterrán taxinak nevezték őket, akik segítik az embercsempészeket, és akiket tulajdonképpen az embercsempészek fizetnek. Beleért azt a civil, civil szervezetet is, amelyet ön említett, a Save the Children és mások. Nagy fenntartásaink vannak a libiai parti őrséggel szemben, akik ott dolgoznak a saját vizeiken. A kérdés ez viszont az, hogy mi az alternatíva? A civil szervezetek mediterrán taxinak minősülnek, akik segítenek az embercsempészeknek a parti őrség, a libiai parti őrség nagy problémát jelent. De akkor mit tegyünk? Hogy kerüljük el azt, hogy a menekültek belefulladjanak a tengerbe? Ha senki sincs ott, akkor az emberek biztosan meghalnak. Ezért döntöttünk. Megkérdőjelezhető, határokat feszengető döntés, de a jelen körülmények között a cél az, hogy minimalizáljuk az emberek szenvedését. A partjőrség esetében is vannak visszaélések, de a lényeg az, hogy minimalizáljuk az emberek szenvedéseit, csökkentsük a szenvedésüket. Emellett segítsünk a befogadó központokban is. Ez a célunk az IOM-nek és az ENSZ-nek is. Megpróbálunk ettől a fogvatartó rendszertől elmozdulni, de jelenleg a libiai törvények értelmében a migránsokat fogva kell tartani. Ez nekünk nem tetszik, de ez a helyzet. Az irreguláris migránsok kriminalizálása egyébként egy olyan jelenség, amelyet európai országokban is használnak. Európában is tartanak fogva irreguláris migránsokat. Igen, hát mi e, ellenezzük, de attól ez zajlik. Megpróbáljuk az emberek szenvedését csökkenteni a fogvatartó központokban, de emellett el kell mondanom azt is, hogy Európában nem Európából Líbiában nem küldünk vissza menekülteket. A fogvatartó központokból és máshonnan Líbiából vannak menekültek, akik inkább hazamennek. Azt mondják az ENSZ-nek és az IOM-nek, hogy inkább hazamennek. De erre gondolt? Nyilván Líbia most nincs egy ideális helyzetben. Én Knudsen asszony felszólalására szerettem volna reagálni. Én értem, hogy ön mit mondott, de én inkább Knudsen asszonyhoz beszéltem, és révén a 28 állam és kormányfőhöz. Én értem, amit mond, ön a következményekkel foglalkozik, de én itt most inkább azokhoz beszélek, akik politikai szempontból felelősek, a bizottság, az EKS, nem teljes mértékben ugyan, de bizonyos fokig mégiscsak felelősek a döntésekért. Ön azt mondta, hogy hát igen, ez nagy probléma, de majd megoldjuk, képezzük a parti őröket, stb. De hát ezért reagálok, mert Ambrosi úr is vázolta, hogy mennyire szörnyű a helyzet a helyszínen nem, nincsenek jó választási lehetőségek. Ott van egyrészt az, hogy a régiókban lévő befogadásról beszélnek, hogy milyen jó megoldás, milyen szép, stb. De közben ott van a kép a realitásról, a valóságról, és a két álláspont között hatalmas a különbség, mindkettő nem lehet igaz. Kedves kollégák, Szofi, Barbara, állandóan ez a szörnyű, a fel, szörnyű feladatom van, hogy ilyen fontos témákban, mint ez a fontos téma, bekerekeztenem a, az ülést. A helyzet a következő. Nehéz kérdés. Majd 12-én beszélünk fo, beszélni fogunk a kutatási mentési műveletekről majd azon a napon erre fogunk összpontosítani, és akkor részletekbe is belemegyünk. Ábor asszonyt most azért hívtuk meg, hogy az egész világról beszéljen. Nem lenne igazságos dolog csak Libiáról beszélni, úgyhogy le kell itt zárnom, már 15 perc ezelőtt be kellett fejeznünk ezt a pontot. megpróbáltam tiszteletet tanúsítani, hogy megbeszéljük ezt, de majd július 12-én megbeszéljük részletekbe menően a libiai mentési műveleteket, mert mindenki ott tud lenni akkor, és akkor ott részletesen megbeszéljük a kérdést. Még egyszer meg fogom nézni a napi rendet, mert is szeretik arról, hogy akit érint ez a kérdés, ott legyen. Majd a koordinátorok is beszélnek erről. Louis Harbor már jó ideje el kellett volna, hogy menjen, de kérve kértem, hogy maradjon. Köszönöm a hozzájárulását. A New Yorki folyamatban hivatalosan részt veszünk. Ön említette, hogy Mexikóba megy, stb. Az IOM szakértőkkel is együttműködünk. Nagyon sokszor együtt fogunk még működni a folyamat során a delegációnk de más szakbizottságok is belefolynak majd a munkájukban. Még egyszer köszönöm Louis Árbornak, hogy itt volt. Köszönöm Nucen asszonynak az LKS részéről a hozzájárulást, és a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet hozzájárulását is. Július 12-én folytatjuk a Líbiával kapcsolatos témát, és meg fogom nézni még egyszer menetrendet. Köszönöm, hogy itt volt. Kiváló volt, nagyszerű volt ez a beszélgetés. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy érdeklődést tanúsítottak a pont iránt. So, colleagues, I know this is very tight and people are... Um, we have a short meeting and I know people have got... Tudom, hogy az embereknek haza kell menni, és a többi, úgyhogy gyorsan folytatom. A tizedik pontnál tartunk. Violeta Moreno Lux a londoni Queen Mary University részéről, valamint Natasha Sound az Oxfordi Egyetem részéről egy tanulmányt készített a 2015. évi határozatok végrehajtásáról, a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról. Inkább átugrom a bevezetőmet, mert úgyis nyilvánvaló az, hogy a tartalom miről szól. Inkább meg is adom a szót, tudom, hogy szlájdokat is hoztak nekünk, mint mindig, úgyhogy tessék. All right, so thank you very... Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm a LIBE szakbizottságnak, hogy meghívtak minket erre a mai napra. Ez nagy öröm számunkra. Bemutatjuk a, az áthelyezési um, jelentésünket itt a LIBE szakbizottságnak. Még mielőtt uh, számokkal illusztrálnánk a jelentést. Egy pár alapvetést szeretnék megosztani önökkel. Itt három határozatról van szó. Az egyik a 2015 nyarán a közös európai menekültügyi rendszer reformjának szükségessége válása után hozták, a másik kettőt pedig már az autörök megállapodás után 160 ezer volt az áthelyezésnek a, a célja, hogy Görögország és Olaszország számára csökkentsék a, a nyomást. Három mm, hónapot hagytak arra ezeknek az országoknak, hogy létrehoz, hogy elvégezzék, hogy megfeleljenek ezeknek a, a céloknak. Minden egyes ország ki van téve ennek a mechanizmusnak, kivéve Liechtenstein, Írország, az Egyesült Királyság és Dánia közkötelező kvótáknak a mentén került kidolgozásra ez a mechanizmus. A GDP, a lakosság, illetve a mm, befogadási kapacitás 2010 és 2014 között, ezek voltak a mm, szétosztási kritériumok. Jelenleg az áthelyezési határozatról, ezt tudjuk bevezetésképpen elmondani. A diszkriminációmentességnek az elve is meghatározza ezt, ugye ne felejtsük el, hogy nehéz volt megsatszolni azt, hogy milyen állampolgárságú emberek fognak erre jelentkezni. A különböző ö, tagállamoknak a felosztása az nem volt igazából harmonikus, éppen ezért Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen a múlt héten, a 13-án a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, ugyanis az áthelyezési mechanizmusban nem akartak ezek az országok részt venni. Natasa, akkor a pár szem. Nézzük most meg a tagállamokat, amelyek jól alkalmazzák ezt az áthelyezési mechanizmust, és melyek azok, amelyek nem. Málta az egyetlen ország, amely már az összes kötelezettségét teljesítette, száz százalékban. A többi tagállam még ennek nem tett eleget. A társult államok is igen jól teljesítettek. Finnország, valamint Írország is jó nyomon járnak. Vannak más olyan tagállamok, amelyek szinte jótól járnak, de azért még van hova fejlődni. A következő dián láthatjuk, hogy kik azok, melyek azok a tagállamok, amelyek nem jól teljesítenek sok ilyen tagállam van, olyan tagállamok is, amelyek egyáltalán nem fogadtak be áthelyezett menekülteket. Ausztria, Magyarország, Lengyelország és Csehország nagyjából 0 százalékban teljesítette a kötelezettségeit. Más tagállamok is vannak, például Svédország, amely általánosságban ezen a területen jól vállal felelősséget, viszont itt Ausztria, Svédország is le vannak maradványoknak, a kötelezettségeknek a teljesítésében, talán el tudják mondani, hogy miért is van ez így, de azt nem tudjuk, hogy Ausztria például eh, miért nem fogadott be egyáltalán áthelyezett migránsokat. sokat. A jó és a rossz teljesít eredményeknek a magyarázatában mit láthatunk. A civil szervezetekkel, civil szervezetektől, tagállamoktól gyűjtöttünk be adatokat, és azt láthatjuk, hogy a politikai támogatás rendkívül fontos az áthelyezés területén. Akkor tud működni az áthelyezés, hogyha van politikai támogatás. Vannak olyan országok, amelyek ellenezték ezeket a határozatokat, és nem is hajtották azt végre. Ennek az az oka, hogy a politika nem állt ennek a határozatnak, döntésnek a támogatásában mögött, viszont voltak olyan országok, amelyekben a politika támogatta ezeket a határozatokat. Problémák voltak, nagyon súlyos problémák a befogadási kapacitás, illetve az adminisztrációs kapacitás tekintetében, vannak olyan országok, amelyek 2015-ben nem rendelkeztek a megfelelő befogadási kapacitással, de mindez egy általános dinamikának a része. Például Finnország 2015-ben nagyon sok, ö, igény, nagyon sok igénylés érkezett be nőtt az igényléseknek a száma, és olyan gyorsan, olyan sokan jelentkeztek hozzájuk, hogy a kapacitásukat fel tudták használni, méghozzá gyorsan és jól. Aztán vannak általános kihívások, például a sebezhetőbb igénylők, mondjuk a kísérő nélkül él, érkező kiskorúak. Bizonyos tagállamokban nincs megfelelő számú lakhatási lehetőség eh, ezen érkezők számára, illetve ott vannak még a biztonsági fenyegetettségek is, amelyek miatt előfordulhat, hogy az áthelyezésből kizárnak bizonyos igénylőket, jelentkezőket. Ez nagy problémát jelent főleg azért, mert ezek a tagállamok nem magyarázták meg, hogy az adott embereket miért nem fogadták be. A következő dián Olaszország és Görögország problémái láthatóak vannak, külső kihívások, Például az, hogy nem, elég, nem vállaltak elég kötelezettséget, vagy az áthelyezés lassan megy, esetleg túlságosan nagyok a biztonsági ellenőrzések, vannak belső kihívások is, mondjuk nincsenek felkészülve az országok, nincs megfelelő koordináció a nemzeti hatóságok között, túlságosan összetettek a helyi folyamatok, esetleg túlságosan nagy a központosítás, és a szigeteken, a görög szigeteken nem kaptak meg felelő tájékoztatást a hatóságok hatóságok, és az is előfordult, hogy Oroszországban például túlságosan, mm, lokális, túlságosan helyi szinten kezelték ezeket a folyamatokat. Mi volt ennek a hatása ezen országokban a menedékkérőkre? Információhiány, kérő, menedékkérők nem kaptak megfelelő információt, elő, előfordult, hogy nem kaptak elég információt, és az információ csak Wikipédia cikkekből származott mondjuk. A menedékkérők van, hogy nem kapnak egyáltalán semmiféle jogi segítséget negatív döntés esetén, nem kapnak információt, nem is tudják, hogy éppen milyen országba helyezik át őket. Következő dia, és itt már én folytatnám. Az áthelyezési rendszerrel rendszert vizsgáltuk, illetve a hotspotokat is. Ez egy adhok megoldás, amely az áthelyezési rendszert hivatott támogatni. Az volt a cél alapvetően, hogy megnézzük, hogy melyek azok hogy kik azok, akik szeretnének az áthelyezésben részt venni, viszont az EU-török megállapodás után már ez megváltozott, most már a migráció ellenőrzése lett a, a központ, látható, hogy a Frontex dom, játsz, játszik domináns szerepet a tengeren, nem pedig a jelző. Ezt a szerepet, tehát a Frontex Frontex tölti be, és az EU-s határőrségek is részt vesznek ennek a feladatnak a lét, az elvégzésében. Ne felejtsük el azt, hogy meg kell oldani a, a a biztonsági problémákat is. A Frontex az a szervezet, amely az állampolgárság be, ki, meghatározásában segít. A hotspotokon pedig a Europol és a Eurojust is részt vesz abban, hogy a, bűn, a szervezet bűnözés ellen harcoljunk van olyan szervezet, amely már a jelzórendelet értelmében a hatáskörét túl lépi. Az európai ö, ombudsman is vizsgálja ezeket a kérdéseket. Nincs megfelelő, átfogó EU-s szabályozás, ez, ö, ez pedig ö, hatalmas hátrány, hiszen nincsenek ö, monitorozásra ö, vonatkozó eszközök, amelyekkel mondjuk a, az emberi jogok ö, megsértése esetén ö, vissza lehetne állítani a helyzetet. A lehető legnagyobb hotspot, hotspotoknál a lehető legnagyobb ellentét az az, hogy ez nem felel meg a Dublini rendszernek. Az Olaszországba való áthelyezés például esetén például többen érkeztek a Dublin rendszernek megfelelően Olaszországba, mint ahogyan elhagyták a az országot. A két rendszert tehát át kellene dolgozni, és fontos lenne, hogy az áthelyezés meg, ö, megféleképpen működjön. Már nincs sok ö, diám, elnök úr. Ennek az áthelyezési rendszernek több pro-kontra mm, része van, annak ellenére, hogy még nem jól használjuk ezt a rendszert, annak ellenére már politikai előrelépésnek lehet tekinteni azt, hogy van egyáltalán ilyen rendszer, ugyanis ez az első EU-s szintű erőfeszítés, és az első olyan öm, kezdeményezés, amely a tagállamok között a az Európai Unióról szóló szerződés megfelelő cikkének értelmében a szolidaritás mentén szétosztja a menekülteket. Vannak még itt nem jól működő részek, például a Lisszaboni terveknek, a Lisszaboni céloknak, illetve a a Genfi egyezménynek, valamint egyéb emberi jogi védelmi szövegeknek nem mindig felel meg a rendszer. Először is látjuk, hogy miért is kellene állandó áthelyezési mechanizmus, így lehetne megfelelőképpen elvégezni a biztonsági ellenőrzéseket például. Így lehetne elkerülni azt, hogy a, la, a rendszer ne, lass, ne legyen lassú. A jó teljesítményeket értékelni kellene a megfelelő határozat értelmében elő a szegési eljárások helyett jobb lenne, hogyha lenne egy külön csomag, egy ösztönző csomag, amelynek segítségével a rendszer jól tudna működni. A gyermekek, illetve a családok érdekében megfelelőképpen kellene alkalmazni az áthelyezési rendszernek a szabályozásait biztosítani kellene azt, hogy a menedékkérők bízzanak a rendszerben. A jelzót tovább kellene erte, erősíteni, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor erre szívesen válaszolok. A szerepek és a, felelős, a felelősségi körök nincsenek megfelelőképpen pontosítva, ezt a problémát is meg kell oldanunk, így lehet ugyanis koordinált megoldást nyújtani a kérdésre. minden öm, jogi eszközt ki kellene használni, és jelenleg az ügynökségek külön dolgoznak, például a Frontex, ehelyett közös vízióra lenne szükség, közös ö, egyeztetésre. Lenne még egy bírálatom, méghozzá az, hogy kötelezővé kell tenni, hogy az áthelyezési mechanizmus szellemiségében megvalósuló gyakorlatok megfeleljenek az emberi jogok védelmére vonatkozó szövegeknek. Végezetül, és ez a legfontosabb pont, az áthelyezési rendszer, hogyha szeretnénk, hogy jól működjön, ahhoz meg kell osztanunk a szolidaritási feladatokat, és a Dublini rendszert tovább kell erősítenünk, a jelenlegi bizottsági javaslat mentén. Struktúrált mechanizmusra van szükség, amely megfelelőképpen szétosztja a kérőket, és nem pedig vészhelyzetben gyors megoldásokat hoz. Válsághelyzetről van itt szó, amelyben által, áll, állandóvá kellene tenni az Európai Unióról, Unióról szóló szerződés 80. cikkének értelmében a szolidaritást. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm mindkettőjüknek a munkát, nagyon kevés időnk van már, úgyhogy rögtön megadnám a szót a kollégáknak. A jelentéstevő nem tud itt lenni, nem tudom, hogy más szeretne felszólalni, szeretne bármit kérdezni a jelentéssel kapcsolatban. Bárbara. Eh, ringrazio moltissimo la professoressa. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, rendkívül nagy mestere ön ennek a témának. Minden egyes szöveg, amelyet ön ír, az számomra referencia, referenciát jelent. Ez ismételten egy rendkívül érdekes ö, ö, szöveg. A Dublini áthelyezés, illetve a visszaküldés, az Olaszországba történő visszaküldés, amely több, kétszer-háromszor több mint az áthelyezés szellemiségében Olaszországot elhagyó menedékkérőknek a száma. Az lenne a kérdésem, hogy a bíróságok milyen ítéleteket hoznak Olaszország vonatkozásában, Görögország vonatkozásában. Hogyha azt kérjük, hogy ne küldjenek Dublin mentén hozzánk menedékkerőket, migránsokat. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet, hogy ezek a bírósági ítéletek, ezeket nem tartják be. A második kérdésem pedig az lenne, hogy a családegyesítések mennyire jelentenek prioritást az áthelyezéssel kapcsolatban. Tehát mit kell tenni most, hogyan tudjuk elérni a család egyesítést, és a család egyesítés hogyan jelenik meg a Dublini rendszerben. Nemrégiben született meg egy német, tehát a német kormány és a görög kormány között kötött megállapodás, amelynek értelmében több ezer menedék kérő, több ezer menekült, aki már megkapta azt a státuszt, hogy a családegyesítés céljából abba az országba kerüljön, ahol a családja van, nem tudnak mégsem Németországba menni és a családegyesítésben részt venni, vagy legalábbis csak egy nagyon-nagyon lassú folyamatnak a végén tudják elérni a családegyesítést. pedig ez alapvető jog. A családegyesítés alapvető jog. Hogyan lehet a családegyesítést végrehajtani? Ez is egy jog, amelyet nem tartanak be. Politikai választással kapcsolatos okok miatt más okot nem látok erre. Nem tudok elképzelni mást, hogy, Olaszor, hogy Németország miért kényszerítette rá Görögországra, és Görögország miért fogadta el a mm, számoknak a csökkentését, a számoknak a csökkentését, amelyek törvényszerűen kellett volna, hogy megvalósuljanak. Thank you, Barbara. Köszönjük, Barbara. Verzsi asszony. Köszönöm szépen, a magam részéről szeretnék köszönetet mondani eh, ezért a beszámolóért, találmányért. Nem tudom, hogy csak jogi szempontból vizsgálták a helyzetet, vagy valóban saját szemükkel is e, láthatták, hogy milyen a helyzet. Három kérdésem lenne. A kiszolgáltatottak helyzetével is e, e foglalkoztak, és a tagállamok e, a legveszélyeztetettebbeket nem könnyen fogadják be. Nos, úgy tűnik számomra, hogy akik a szigeteken találtak ma, elsősorban a kiszolgáltatottak vagy veszélyeztetettek körébe tartoznak. Osztják ezt a véleményemet? És hogyha igen, mit lehet tenni annak érdekében, hogy megfelelő védelemben részesüljenek? Az ő helyzetükben azt hiszem, hogy az teljesen normális, hogy igen, komoly pszichológiai szemedésnek vannak kitéve. Egy, úgy tűnik, hogy egy megállapodás van készülőben, amely lehetővé teszi a kiszolgáltatottak visszatérését, miközben másról az európai és nemzetközi jog őket. A felebezés kapcsolatában, a jogorvoslat kérdésében úgy tűnik, hogy egyre nagyobb választási lehetőséget adunk már, hogyha ezt annak lehet nevezni. Az érintetteknek a között választhatnak, hogy önkéntesen visszatérnek, hazatérnek, vagy és akkor minden felebezési lehetőséget minden ilyen lehetőséget feladnak. Úgy végezetül úgy tűnik, hogy concocté par la Commission européenne. Az Európai Bizottság decemberben Görögországot arra próbálta kényszeríteni, mint egy összesküvés-szerűen, hogy el, szemben menve az európai megállapodásokkal, illetve amit a görög belügyminiszter mondott a plenárison. Nem tudom, hogy erről a cselekvési tervről hallotta, és ha igen, akkor ön szerint az érintettek jogaira ez milyen hatással van? Katerina Csinicsi. És ez kell legyen az utolsó kérdés, mert még a whistleblower védelem napirendjét is meg kell vitatnunk. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadásért, a rendkívül érdekes tanulmány bemutatásáért. Olasz vagyok, megszólítva, érintve értem magam. Ugyanis az előadások rámutattak arra, hogy Olaszországban sem működnek jól a dolgok. Bizonyos szinteken látható, hogy hatalmas erőfeszítéseket teszünk, próbáljuk meg, próbáljuk befogadni a, a migránsokat. Én szicíliai vagyok, és hozzánk sokan érkeznek, a mi partjainkhoz sokan érkeznek. Vannak olyan dolgok, amelyek nem jól működnek, amelyek túl sok időt vesznek igénybe, például a menedékkérelem megvizsgálása, de Olaszország nagyon sokat tett, és Olaszország tényleg sokat tett a kiszolgáltatottakért, főleg a, fiatal, a kiskorúak, főleg a kísérő nélkül érkező kiskorúak védelmének érdekében. Szeretnék egy kérdéssel élni a Dublini rendelet reformjával kapcsolatban. Várjuk, mindannyian várjuk ezt a reformot. Én picit megosztott vagyok nem tudom, hogy milyen lesz ez a reform, amelyet már látunk kirajzolódni a horizonton. Ez a reform valóban hozzájárulhat, támogathatja azokat az országokat, Olaszországot, Körögországot, amelyek nagy erőfeszítésekről tesznek tanúbizonyságot a bevándorlók befogadásának területén. A kiskorúak, a kísérő nélküli kiskorúak olyan kategóriát képviselnek, legyen szó itt áthelyezésről, családegyesítésről, nekik mindenképpen prioritást kell élvezniük, erre ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, a Dublini reform hogyan fogja ezt a témát kezelni. Köszönöm. Köszönjük, Katarina. Respond, please. Nem tudom, hogy a vendégeink szeretnének erre reagálni. Nos, köszönöm szépen a kérdéseket. Lássuk talán az elsőt, Spinelli asszonytól érkezett a Dublini transferek nagyobb számok, mint a dublini visszatelepítések, és valóban a Strasburgi bíróság terekel Svájc és Olaszország, nem, bocsánat, Svájccal szemben, és Belgium és Görögország ügyében is komoly döntést hozott, hogyha jól alkalmazzák és jó hiszeműen, akkor elméletileg, akkor de júre fel kell, hogy a Dublini eh, transferrendszert, legalábbis a családegyesítés, illetve a kísérő nélküli fiatalok ügyében. Miért nem veszik ezeket figyelembe? Hát sajnálatos módon azért, mert eh, sokszor az emberek nincsenek ezzel tisztában, és eh, a hotspotokon formális menekült kéremet nem nyújtanak be. Sokszor itt se Dublin, semmi nem alkalmazandó, invenciózusnak kell lenni, hogyha nem, akkor kikerülnek a rendszerből, és semmiféle védelemben nem részesülnek. Ami a családegyesítést és egységet illeti, a Dublin 2-esnek az egyik legfőbb elvárása ez. Priority, also because it is in... Azért prioritás ez, mert az alapjogi karta 7-es vagy 8-as cikkében is szerepel, és az Európai Alapjogi Kartában is szerepelnek ezek a jogok, és Európai Bíróság esetjoga is megerősíti ennek az elsőbbrendűségét. Tehát ez szolgál leginkább a gyerek érdekeit, illetve a különböző családtagok közötti függőségi viszony miatt a humanitárius klauzula vagy záradék eh, használatát eh, javasolja. Tehát szerintem semmiféle jogi oka nincs annak, hogy a Dublini transfer alapján történő családújraegyesítés eh, lelassulna. ami az általunk alkalmazott módszertant illeti, ezt inkább meghagyom Natasának, mindjárt felszól erre. Lássuk, a görög szigeteken, a hotspotokon lévő emberek az EU-Törökország megállapodást követően a helyi görög jogba is beépítették mindazt, amit úgy értettek, hogy az EU-Törökország elvár, azaz van egy dátum vagy egy határidő, akik március 20-a után érkeztek, tavaly március 20-a után, mindegy is, hogy relokációra jogosultak-e vagy sem, nem élvezhet ennek az előnyeit, egy EU-török transfer alá hatályelesnek. Először is ez az uniós jognak ellentmond. Ilyen határidőt egyáltalán nem állapíthatunk meg, hogyha pedig az Európai Bíróság, esfokú bíróságra beszélünk, EU-Törökország megállapodás nem az európai intézmények által hozott jogi aktus, ezért semmiféle kihatással nem lehet arra, hogy hogyan működjék ez. Éppen ezért úgy, értem, úgy érzem, hogy ez az Európai Uniós joggal szembeni szerződés szegésnek minős, minősülhet. A befogadási körülményekre vonatkozó irányelv például ennek a betartása a visszatérítését, a híres refoulement is akadályozna. A Strasburgi Bíróság már ő ítéletét kell itt megemlíteni. Ezek a kiszolgáltatott emberek, akik nem bírják az utazást, egy végrehajtható transfer, és amelyet különböző kikényszerű intézkedéssel hajtanak végre, ez az európai alapjogi karta megsértése lenne. Ami pedig Ez egy iskola példája annak, hogy a tagállamok visszaélnek a jogokkal. Az 54-es cikke az alapjogi kartának egyértelműen szól ez ügyben. A cselekvési tervről nem hallottam, erről ezért nem tudok semmit sem mondani. Végezetül Olaszország teljesítménye ügyében Olaszország többet tett, mint amennyi rá esett volna sokkal nagyobb teret vállalt az EUMS e vonatkozó cikke, illetve a szolidaritási záradék értelmében. Olaszország többet tett, mint bármely más ország, talán Görögországtól eltekintve. Nem csak Görögország és Olaszország dolga kellene, hogy legyen ez. A Dublin is reform szerintem nem pozitív, visszalépést jelent. De hogyha megtartják a, jele, a javaslatnak ezt a részét, a, és ez az európai menekült ügyi rendszer részévé válik, méghozzá jelenlegi formájában, azt én nagyon elhibázottnak tartanám, hiszen a menekült ügyi terheket az Európai Unióban egyáltalán nem fair osztanak így meg. Hogyha pozitívumról kell beszélnem reform kapcsán, akkor talán annyit mondhatnék, hogy a relokációs rendszert az európai menekültügyi rendszerben normalitásként építi be. Egyébként teljesen igaza van a Dublin 4-es, hogyha elfogadásra kerül, az EU-török megállapodáshoz való visszatérést jelenteni. A hotspotokon történő védelem lenne a második opció, tehát Olaszország és Görögországra jutna munka, oroszlán része továbbiakban is. In theory, transitory scheme and make it part of the normal hiszen ez a rendes megállapodás részé válna végezetül. Védelem máshol az Európai Unión belül, ez teljesen kivételes esetté válna. A portalakos nemzetközi védelem a nemzetközi jog értelmében e, így hogyan valósulhatna meg, ez elég paradox helyzet lenne. A módszertani kérdésre visszatérve, tényleg csak röviden. Röviden a módszertanról. Uh, uh, a nemzeti kapcsolattartókkal és a civil szervezetekkel tárgyaltam, kérdeztem tőlük, és azt mondták nekem, hogy például az áthelyező országok a kiskoriakat nem tudták áthelyezni, és egyéb sérülékeny személyeket mert nem voltak meg a kapacitások arra, hogy őket fogadják. Nyilván ilyen tekintetben hagyatkoznunk kell a tagállamokra, arra, amit ők elmondanak. Meg kell néznünk azt is, hogy ezek kifogások, vagy ténylegesen az a helyzet, hogy nincsenek meg a megfelelő feltételek, hogy a sérülékeny menekülteket befogadják, hogy őket át lehessen helyezni. Emellett Olaszországban, Görögországban a hatóságokat és a civil szervezeteket is megkérdeztük, és emellett a menekülteket is. De nem látogattunk el a befogadó központokba. És akkor most folytatnánk, a tanulmányok kiválóak. Részletekbe mehetnénk, de sajnos napirendünkön van még egy további kérdés, azt meg kell még beszélnünk. Nagyon köszönöm a munkájukat, és az áthelyezési dossziéval kapcsolatban remélem, hogy a kollégáim felhasználják a kiváló eredményeket. Számíthatnak Spinelli asszonyra, nem is kaphattak volna nagyobb dicséretet. Köszönöm, hogy itt voltak és remélhetőleg használni fogjuk az önök anyagait. Köszönöm. Kedves kollégák, köszönöm, hogy itt vannak. És akkor most nézzük a következő napi rendi pontot. Elnézést, hogy ez lett az utolsó. Köszönöm a kollégáknak, hogy itt vannak, köszönöm az előadónak is, hogy itt van. Maite Pagaza Tundua Ruiz véleménytervezetről van szó. A július 5-i közlemény, valamint a 2017-es munkaprogram révén a bizottság bejelentette azt, hogy kiértékeli majd a ágazati megközelítést a bejelentőkre vonatkozóan, és egy mm, nyilvános konzultációt is lebonyolít melynek eredményeit a 2017-es év végén ismerteti. A Júri Szakbizottság dolgozik és elkezdezésű véleményen, és a Lieve Szakbizottság véleményét is kikéri. És meg is adom a szót az előadónak, aki türelmesen várt mostanáig. Kérnem szépen, hogy ismertesse ezt a véleménytervetet. Köszönöm. Pero honor poder escuchar a, en el punto anterior, lamentable. Igen, nagy megtiszteltetés volt az előbbi pont kapcsán a felszólalóinkat meghallgatni. Nagyon fontos volt a jelentés. É, eh, por mi parte... Mm, Jó, hogy bár eh, későn érkeztem, de azért hallottam eh, egy részét. Szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy gyorsan dolgozzunk. Gyors munkát igényel a véleménytervezetünk azok számára, akik a júriban dolgoznak az anyaggal. Voltak bizonyos ügyek, Wikileaks, LuxLeaks, azok, akik a nem megfelelő helyzetekkel kapcsolatban megkongatják a vészharangot, nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe azért, hogy bizalmas információkat szolgáltattál, áldozatokká válnak, elvesztik a munkájukat, stb. fenyegetik őket, ezért védenünk kell őket. Vannak transnacionális ügyek is, adócsalással, korrupcióval kapcsolatban. Ez az oka annak, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ez a téma előrelépjen. A parlament több alkalommal vitatta ezt a témát, beszélt erről, elmondtuk, hogy az emberek integritását védeni kell, biztonságos csatornára is szükség van. A PANA és a Júri Szakbizottságok is beszéltek erről a témáról. Sok olyan szemét ismerek, aki védtelen, segített rajtunk, információkat adott át nekünk, és védtelen holott védeni kellene. Például a spanyolországi repülőtereken a fogyatékkal élők rossz helyzete, a hozzáférés, a hozzáférhetőség hiánya ezzel a témával kapcsolatban volt egy személy, aki négy évig tájékoztatott bennünket, és a bizottság most foglalkozik az ügyel, közben viszont a bejelentőt elbocsátották. Ezek olyan dolgok, amelyekről tudomásunk van. Ha valaki bátran fellép, és rámutat arra, hogy a korlátozott mobilitású személyekkel hogy bánnak, ezek a személyek, a bejelentők ellen elkezdenek eljárni. Nekünk kell elvégeznünk a munkát, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi az, ami a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Az alapjogokért mi felelünk. Itt főleg az információ bizal, vagy a kommunikáció bizalmas jellegéről van szó. Mindez az Európai Unió kartájában is le van fektetve. A helyzet jogi keretén erősítenünk kell, egyelőre nincs sok eszközünk, egy horizontális jogszabályozásra, jogalkotásra van szükség, biztonságos csatornákra, és eljárásokra, jogi eljárásokra. Egyébként volt már egy első eszmecserénk, a munka egyébként nem könnyű. Nekünk azonban átláthatónak kell lennünk, és gyorsan kell dolgoznunk. hogy a társ jogalkotó ne tartóztassa fel a munkát, erre ügyelnünk kell. Állok az önök rendelkezésére, és biztos vagyok abban, hogy majd sikerülni fog jól együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, a jogalap mi vagyunk. A kérdés nagyon fontos és érdekes is. Egy árnyék előadó van itt velünk. Kosta úr, ön, ön, a, ön az árnyék előadó az SZND részéről? Elnézést. Öt, önt nem írták fel a listám, de mégis felírták. Az a helyzet, hogy fáradt vagyok. Csütörtök délután van, és fáradt vagyok. Elnézést kérek. Ön az SZND előad, ö, árnyék előadója. Tessék. Well, uh... Thank you, Chair. Everything is fine and no problem. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden rendben van, semmi gond. Kedves kollégák, köszönöm, hogy ismertették a tervezetet. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy legfőbb ideje annak, hogy védjük az ilyen bejelentőket uniós szinten, bár a múltban a parlament sokszor kérte a bizottságot, a bizottság még mindig nem állt elő jogalkotói javaslattal. Ez skandalom ha a bejelentőket a bíróságra citálják, de közben a vállalatok az adóval csalhatnak, megkerülhetik az adózást, és ezt megúszszák, akkor valami nem stimmel az Európai Unióban. Az SND számára világos az, hogy a bejelentők kulcs szerepet töltenek be az öneljárásokban, amelyek a nem megfelelő magatartása és illegális tevékenységekkel kapcsolatosak. A bejelentők létfontosságúak, hiszen így lehet védeni a közérdeket, gond, így lehet gondoskodni az átláthatóságról, és így lehet harcolni a szervezett bűnözés, valamint az adózás megkerülése ellen. A korrupciónak különböző pillérei vannak, ezek ellen harcolunk, és a kormányokat is elszámoltatjuk. A bejelentés az egyetlen mód sok esetben arra, hogy információhoz jussunk. Végezetül elmondhatjuk azt, hogy a bejelentők létfontosságú részét képezik a megfelelően működő demokráciának. A bejelentők védelme létfontosságú a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából, a vélemények pluralitása, a demokrácia és a szabadság szempontjából. Egyetértek a raportőr javaslatával, uniós szintű harmonizációra van szükség, és a horizontális keret a megfelelő eszköz. Az előadóhoz hasonlóan én is támogatnám a panaszrendszert és a független uniós testületet. A külső és belső bejelentőket védenünk kell, hogy az információikat bejelenthessék. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a bejelentők személyes és szakmai kockázatokat is vállalnak, és sokszor pénzügyi, szociális és mentális költségeket is magukra vállalnak a bejelentéssel. Meg kell beszélni azt, hogy a bejelentő kompenzációja hogyan nézhet neki végül, de nem utolsó sorban, azt javasolnám, hogy az Európai Parlament egy bejelentői díjat is hozzon létre. Ezzel lehet -e felhívni a figyelmet a bejelentők fontosságára a demokráciában. Állok elébe az egy, a jó együttműködésnek az, az előadóval. Remélem, hogy egy jó megoldást találunk, hogy erőteljesen védhessük a bejelentőket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, érdekes a díj gondolata. Nem tudom, hogy ez most a véleményben megtalálja a helyét, vagy sem. Köszönöm. Roberta, a néppárt nevében tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nuna Melo szeretne a mai vita során eh, sajnálatos módon a PANA küldöttséggel Brüsszelen kívül van. A véleménytervezetet üdvözöljük, az előadó nagyon konstruktív kereste az adókkal a konszenzust, az információ cserén túlmutatóan, illetve a megerősített együttműködés igénye mellett a korrupció elleni és szervezetbűnözés elleni harc egyik fontos előfeltétele az, hogy a whistleblowerek működjenek, bátran merjenek előállni információval. A korrupció megelőzésének eh, egyik fontos előfeltétele az állami és a magánszektorban is, hiszen ezáltal az állami pénzek esikasztásának, csalásnak és bármiféle határon átnyúló korrupciónak az elét vehetjük az Európai Unió pénzügyi érdekeivel megsértését. Ezért olyan fontos, hogy eh, titkosan tudjanak információt eh, bejelenteni, E, így nagyon könnyen, sokkal könnyebben felderíthetőek a visszaélések. Például az illegális tömeges megfigyelések, illetve kiszivárgtatott információk. A Panama Papers is rámutatott arra, hogy mennyire fontos a whistleblowerek szereme, ahhoz, hogy az nyomozó újságírás a közérdekben megvalósuljon. Nuno Melo tehát arra a következő jutott, hogy egy célból nagyon szívesen együttműködik az árnyék előadókkal és az előadóval. Köszönjük a Metzola asszonynak, köszönjük, hogy Nuno Melo helyét megpróbálta betölteni. A GUE nevében Dennis Young. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. A jelentéstervezet nagyon okosan lett megszövegezve, rendkívül hasznos. Lenne egy pár megjegyzésem, két részben szeretném ezeket bemutatni. Először is általánosságban. Én magam is jelentéstevője vagyok a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban egy hasonló anyagnak, és volt már egy pár olyan érdekes dolog, amelyre rámutatnék. A bizottság egy értékelést adott közre, azt mondták, hogy majd be fognak mutatni szeptemberben mm, számos ötletet. Hát erre a folyamatra való hivatkozás az szolgálhat arra, hogy a bizottságot bátorítsuk arra, hogy a folyamatát vigye végig. Második dolog, az én mm, Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban februárban elfogadott jelentésem után egy állásfoglalást fogadtunk el az Európai Unió pénzügyi érdekeit szolgáló jelentéstevők védelméről. Ebben az állásfoglalásban található számos olyan elem, amely hasznos lehet, és amely impliciten vagy expliciten ez a témához tartoznak. Például a jelentéstevők definíciója. Fontos, hogy itt nem csak információt, százszerzelékben igaz információt kapunk a jelentéstevőkről, jelentéstevőktől, hanem akkor is jelentéstevőről beszélünk, hogyha valaki teljes mértékben azt gondolja, hogy az információ, amelyet megoszt velünk, az, az igaz. Tehát, hogyha kiderül, hogy az információ nem igaz, viszont a a őszintén azt gondolta, hogy az, akkor is védenünk kell. Ami pedig mm, a jelentést tervezettet illeti, már elmondtuk, hogy fontos egy független testület felállítása, ez az állásfoglalásban már már szerepelt. Az Európai Ombudsman azt mondja, hogy ő nagyon szívesen foglalkozik ezzel a területtel, ugyanis így lehetne elérni azt, hogy támogatjuk a, vagy támogassuk a jelentéstevőket. Az ombudsman nagyon nyitott erre a kérdésre, szerintem ezt fontos valahova felírni. Végezetül pedig szerintem az azt is ki kell mondanunk, hogy a jelentéstevők lehetnek az Európai Unió intézményének, intézményében dolgozók is. Őket is védeni kell, például az ügynökségeknél dolgozók, az EU-s ügynökségeknél dolgozók jelenleg nem élveznek védelmet. Őket jogilag kell védeni, erre eddig még nem került sor. Nem tudom, hogy hogyan, lehet, hogy nem ez a megfelelő hely, de egy kicsit voltunk keseredve, ugyanis az üzleti titok irányelv eredményével, ugyanis szükségünk van ezen a területen is még további előrelépésre. Ez egy diplomatikus szöveg, de nem igazán megosztó. Nagyon köszönöm. Rendkívül érdekes volt, mint hogy valaki szeretne még felszólalni. Katrina, kérek nagyon röviden. Köszönöm. Tényleg nagyon rövid leszek, ugyanis én is dolgoztam a konbizottságban ezen, és nekem is van tapasztalatom, olasz tapasztalatom arról, hogy milyen fontos a jelentéstevőket védeni, ugyanis a jelentéstevők fontos információkat oszthatnak meg velünk a lehető legnagyobb bűncselekményekkel kapcsolatban. Legyen szó, hogy pénzügyi bűncselekményekről, korrupcióról, fontos bűncselekményekről. Egyetértek tehát a kollégákkal. Én is szeretnék gratulálni az eddig elvégzett munkához, és főleg ahhoz a munkához, amelyet majd el fognak végezni. Szerintem rendkívül fontos, hogy belülről információkat kaphassunk, hogy legyenek olyan emberek, akik belülről információkat adnak, és így a bűncselekmények ellen lehet harcolni, őket pedig védeni kell és támogatni kell. Véleményem szerint az is fontos, hogy legyen közös jelentéstevőkről szóló definíciónk. Az egész Európai Unió, Unióban legyen ilyen definíció. Fontos megadni nekik a megfelelő védelmet, hogy ne érjék őket retorziók, ne érje őket semmiféle hátrány a karrierjükben, vagy a mindennapi életükben. Szerintem ez másik ok miatt is fontos, Fontos az állampolgároknak, és főleg azon állampolgároknak, akiknek állampolgári felelősség érzetük van, fontos nekik, fontos, hogy visszaállítsuk a bizalmat, amelyet ők táplálnak az Európai Unió iránt. Nagyon fontos, ahogyan már a jelentéstevő is elmondta, hogy felgyorsítsuk ennek az eszköznek a kialakítását, ugyanis ez rendkívül fontos, hogy a pénzügyi bűncselekmények ellen harcolhassunk is szeretnék ebben a munkában részt venni, és teljesen egyetértek azzal a munkával, amelyet eddig végeztek. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Katarina. Szeretnél mm, pár gondolatot megosztani velünk? Igen, nagyon köszönöm. Az elkötelezettségüket nagyon köszönöm, és szeretném elmondani, hogy július 4-éig várjuk a módosítókat, Szerintem a végén nagyon jó eredményt fogunk elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon jó volt ez a vita itt a napirend utolsó pontjaként. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak egészen a végig. Köszönöm mindenkinek, nagyon jó hétvégét kívánok. És nincs egyéb pont, a következő ülésünkre pedig június 26-án kerül sor.